Voilà, nous allons commencer notre session de l'après-midi avec le point 17 de... Akkor a napi rendünket a 17-es napi rendi ponttal kezdjük. Igen, fontos ez a 17-es napi rendi pont. Mégpedig a pánafrikai program javaslatról van szó, mely a fejlesztési együttműködési eszköz és az EU-Afrika közös stratégia keretében született meg. Erről már tegnap megnyitottuk a vitát a pánafrikai programról. A bizottság új DCI elemként javasolja. Egy összefoglaló dokumentumot köröztetett a Fejlesztéspolitika Irányítás Európai Központja, az Afrika-EU stratégiáról, a fejlesztéspolitikai irányítás európai központjáról van szó. Sheriff úr és Tiszi asszony képviselik a központot. Elnézést kérek, Tiszi úr, mondja az elnök asszony, nem Tiszi asszony. Ők fogják az elemzésüket megosztani velünk és ajánlásaikat megfogalmazni. Üdvözni szeretném Igő urat is, aki az EU az Afrikai Unió brüsszeli állandó képviseletének vezető közgazdásza. Igen, fontos számunkra, hogy afrikai partnereink véleményét is meghallgassuk e projektről, és mindezt azelőtt tegyük meg, mielőtt az Európai Parlament saját álláspontját ki dolgozná. Egyenlőre tehát felmérjük a terepet igen fontos a parlamenti dimenziója ennek a közös stratégiának, ezért Gáler urat is meghívtuk körünkbe, aki a az Európai Parlament delegációjának elnöke a pánafrikai parlamenttel kapcsolattartó képviselőről van szó, ugyan még nincs a teremben, de remélem, hogy később megérkezik ő is, és a szakértőknek adom meg a szót abban a sorrendben, ahogy a nők szeretnének szót kérni, 10-10 percben kérem. Um, thank you very much uh, for this invitation. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide az Európai Parlamentbe az Önök Szakbizottsága elé. Szeretnék egyfajta hátteret felvázolni azzal kapcsolatban milyen pontokat fogalmaztunk meg a pánafrikai, pánafrikai program tekintetében. A dokumentumunk sokkal részletesebb természetesen, de szeretném megragadni a lényeget, főként azokat a kérdéseket, amelyek a DCI-hoz, illetve az Európai Parlamenthez kötődnek. Szeretném felvázolni azt, hogy hol is járunk most, milyen fajta perspektívából indultunk ki a pánafrikai programokat illetően a PAP-nak nevezik ezt, Pán-Afrikai Program, mert ez egy kicsit szeretetlen rövidítés, mert ugyanez a rövidítés a Pán-Afrikai Parlamentnek is. Mi független szervezet vagyunk, a tagállamok támogatnak bennünket, afrikai és karibi tagjaink is vannak, van egy egyetértési megállapodás is az afrikai bizottsággal, és 2007 óta van egyfajta ilyen együttműködés, tehát tudjuk, hogy milyen fajta problémák vannak, és ilyen kérdésekre már tájékoztatok mind az afrikai, mint pedig az európai partnereket és Úgy gondoljuk, hogy nagyon jól időzített ez a javaslat. Az első kérdés, hogy miért is van szükség egy pán-afrikai programra. Úgy gondolom, hogy a fő pont, amit sikerült azonosítanunk, az az, hogy az, hogy nincs megfelelő finanszírozási mechanizmus a stratégiai partnerség számára Afrika és az EU között, ez, ahogy mi mondtuk, az igazából ö, sabatájtett a kapcsolatokon. Remélhetőleg sikerül a későbbiekben majd egy jobb kapcsolatot létrehozni a fejlesztés szempontjából. A stratégiai partnerséggel kapcsolatban az EU és Afrika között úgy gondoljuk, hogy az alapvető érték az nincs kicsikbe vonva, mégis kevés volt a hozzáadott értéke mindennek. Most pedig már megvan a lehetőség arra, hogy tényleg lényegévé tegyük ezt az együttműködést, hogy lényeges legyen ez mind az EU, mind pedig Afrika számára. A pán-afrikai program lehetővé tehet dolgokat, de az egyik legnagyobb kritika az az, hogy ez idáig még semmit nem változtatott a kapcsolatokon, tehát konkrét tan nem jelentkeztek az előnyek az afrikai béke eszköznek is megvannak a gondjai, de bizonyos szempontból e, e, európai és afrikai szempontból ez kézzelfogható eredményekhez vezetett. Ez az eszköz segített abban, hogy Afrikát egységesként tudja kerelni az Európai Unió, és így sikerül véreadtani a közös európai-afrikai stratégiát. Tehát hol járunk most egy milliárdot ajánlottak a fejlesztés és működési eszközből. százaléka ennek ez támogatható. az Európai Parlament választ, azt láttuk a honlapjukon 95%-ról beszél. Az első szakaszban utalnak a pán-afrikai parlamentre. Az időzítés nagyon lényeges, az MFF-et 2012-ben hagyják jóvá a következő EU-Afrika csúcs találkozó viszont 2013-ban, vagy akár 2014-ben lesz. Tehát vannak olyan kérdések, amelyekről el kell gondolkodni. Az lenne a legjobb, hogyha a következő csúcs találkozón sikerülne már bizonyos kérdéseket tisztázni a stratégiai működés kapcsán Afrika és EU között. Azonban a valóság az az, hogy másképp lesz az események lezajlása. Először az MFF lesz lezárva, és ezért nagyon fontos az, hogy bizonyos szempontból gondolkodni kell arra, hogy milyen fajta biztosítékot lehet létrehozni itt a pán-afrikai programmal kapcsolatban. És nagyon fontos emlékezni a különböző programok prioritására is. Milyen fajta kockázatok vannak. Jó lenne az EU-afrikai kapcsolatok szempontjából, hogyha pán-afrikai program létrejönne, főként kontinentális, regionális, transregionális szinten. Az, hogy nincsen megfelelő erőforrás erre, az problematikus, és ezért nagy esélyek vannak arra, hogy prétást adjanak a programoknak, és figyelembe kell venni mind az Afrika, mind pedig az EU érdekeket a prioritások kapcsán. Vannak kockázatok, vannak olyan ö, problémák, amelyek túlmutatnak a támogatáson, és e, ezeket meg kell oldani. De természetesen ez egy megfelelő lépés lehetne a jó irányba. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. Mindenképpen ösztönzést kell adni arra, hogy ezeket a kérdések eh, tényleg megoldásra kerüljenek. Ezen kívül Európában és Afrikában gyakran megkérdőjelezik a statikai partnerség lényegét Afrika és Európa között, hogy vajon Európa tényleg -e támogatni ezt a, az együttműködést megfelelő erőforrásokkal, és egyértelmű jelzés eh, az, hogyha valamilyen célkötőzésünk van, akkor mellé megfelelő mértékű támogatást adunk. Mégis vannak megfelelő garanciák, számos javaslat van, ahol vannak garanciák, mind a bizottság előtti javaslatában, mint pedig a parlament eddig megfogalmazott válaszaiban. A pánafrikai programban, a fejlesztési együttműködési eszközben az a lényeges, hogy megindult a, a kontinentális párbeszéd, a PAP programot közös EU-Afrika partnerségként hozták létre, és itt túlmutatnak a fejlesztési kérdéseken. Kérdés persze az, hogy milyen lesz 2020 után az Európai Unió, az, illetve az Afrikai mm, Unió az, kapcsolata. Tehát számos kérdés van, amit figyelembe kell majd még venni. Ami azt jelenti, hogy a PAP hogyan hathat, hogyan hathat ki az EU-Afrika kapcsolatokra. Ez nagy mértékben növelheti a hitelességet, és egyfajta afrikai reakciót is kiválthat, és a közös EU-Afrika stratégiának az az volt, hogy a támogatás az közös lenne, tehát nem csak EU támogatná ezt. Vannak olyan kérdések, amelyek ehhez kötődnek. Nem kell mindent szükségszerűen közös szinten elvégezni, de mégis ez egy olyan kérdés, amit meg kell fontolni. Ezen kívül azt is elmondtuk, hogy úgy gondoltuk, hogy a pánafrikai program egyfajta új lendületet adhat az EU-Afrika e, e, stratégiának, viszont ez nem fogja megoldani az alapvető problémákat. Az Európai Parlament szerepe. Az önök kollégái a Pán-Afrikai Parlament, Európai Parlament közös e, delegációjában sokat beszéltek arról, hogy különböző erőforrásokat kell elkülöníteni a partnerség elősegítésére. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy el lehessen érni a célkitűzést. Az Európai Parlamentnek szerepe van abban, hogy ez megfelelően a többi pénzügyi eszköznek, az EDF-nek vagy az ENP-nek is. Az EU értékei is megjelennek ebben, de sokat beszélt az Európai Parlament, viszont mi ezt egy kicsit másképp látjuk, mi úgy gondoljuk, hogy Hogyha ez egy közös program, akkor párbeszédet kell folytatni Afrikával, az afrikai szereplőkkel, az értékekről, az emberi jogokról, illetve a demokráciáról, és akár csak a béke és a biztonság kapcsán, az EU-Afrika béke biztonság együttműködés azért működik olyan jól, mert az afrikai prioritásokat is figyelembe veszik, és úgy gondolom, hogy a pánafrikai program ki lehet használni ott is, ahol már van egyfajta Afrika, meghatározott program, ahol figyelembe veszik az afrikai értékek tagozottan kialakított standardokat. De tovább párbeszédre is szükség van még. Végezetül azzal zárnám le, hogy ez továbbra is egy jó keretet teremt, újfajta lendületet ad ez a közös Afrika-Európai stratégiának. A pénz, az erre szánt pénz megfelelő, de nem kielégítő. Lehet, hogyha, hogyha több pénzt adunk arra, akkor sem fog megfelelően működni. Tehát mindenképpen egyfajta jobb keretre van szükség. Nem érdemes ezt eh, eldobni, hogyha nem megfelelően működik, de megfelelő keretre van szükség. Vannak olyan személyek az intézményeknél, az Európai Parlamentben, és ott nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy ez a partnerség sokkal jobban működhessen, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. A támogatást arra kell felhasználni, hogy ki lehessen egészíteni a politikai iránymutatást, és sikerüljön a hatékony párbeszédet elősegíteni, és hogy közösen meghatározott prioritásokat lehessen elérni. Ismét itt van az a kérdés, hogy az Európai Parlament hogyan tud működni a pán-afrikai parlamenttel, abban, hogy ez sikeres legyen. Köszönöm szépen, hogyha specifikus kérdéseik vannak, azokra örömmel válaszolok. Vannak további háttérinformációk is, amelyekre nem tudtunk az időszüke miatt kitérni. Merci beaucoup, euh, Köszönöm szépen. Tiszi úr, szeretné -e kiegészíteni az előadást, vagy már teljes volt? Néhány megjegyzésem lenne, kiegészítőleg kiváló előadást kollégámtól. Az első megjegyzésem a partnerség közös vonásáról szól. Fontos, hogy további forrásokkal az afrikai partner is hozzájáruljon ehhez, és a remélhetőleg gyorsan megoldást talál a bizottság részéről is a helyzet. Egész triviálisnak tűnhet, de hogy Andrew már említette az elején az előadásának, valóban a papot is papra lehetne ö, ö, nevesíteni, mivel a pánafrikai afrikai parlament és a pánafrikai afrikai program ugye azonos ö, ö, betűszóként nevesültek, igazából jó lenne, hogyha külön nevet kaphatna maga a pánafrikai program is. Köszönöm szépen. Igő úrnak adom meg a szót, aki megoszthatja velünk az afrikai, az európai, az, e- az Afrikai Unió ö, ö, szempontjait, és releváns módon válaszolhat arra, hogy úgymond egy hibás, meghibásodott autó hogyan képes tovább haladni az úton. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel veszem át a szót, hogy a közös stratégiai végrehajtásáról szóljak, és a stratégia cselekvési terveinek finanszírozásáról. Az Afrika-EU partnerség különleges partnerség több szempontból is. A két kontinens kapcsolatai évezredekre nyúlnak vissza, földrajzi történelmi okokból olyan együttműködésről van szó, amely a politika, gazdaság, társadalom, kultúra és nyelvi aspektusokat is áthatja. 2000 óta egy olyan politikai szándék jelent meg, mely szerint a különböző együttműködéseket egy átfogó stratégiába gyúrjuk össze, kölcsönösen, előnyösen, amely jelentős előrelépést jelent. A közös Lisszaboni stratégia elfogadása 2007. decemberében új érát nyit a két kontinens kapcsolatainak ápolásában valóban a partnerség egy közös jövőképen alapszik, és mélyrehatóbbá kívánja tenni minden szinten az együttműködést, jogilag alapvet, alapelveken alapul, világos célok mentén. Ezen új együttműködési keret egyszerre számos lehetőséget nyújt, viszont kihívásokkal is jár. A lehetőségek között a partnerség Európa és Afrika között valódi lehetőséget jelent minnyájunk számára. Egyre inkább egymástól függővé váltunk az Afrikai Unió és EU blokkja 82 országot képvisel. A világ geopolitikai szempontjából is igen fontos unióról lehet szó, nevezetesen közös álláspontok elfogadásáról, közös érdekek képviseletében és a föld golyó védelme szempontjából is. Nagy reményeket fűzünk ezen közös stratégiához. A közös erőteljes jövőképet konkrét fellépésekre kell most már váltanunk két kontinensünk között. Ami az első cselekvési terv végrehajtását illeti, a legfontosabb kihívásokra koncentráltunk, a nem igazán kedvező aspektusokról szólva, például Afrikát úgy kezelték a múltban, mintha egy egyetlen blokkról, egységről lenne szó, holott az afrikai régióban most már különböző megállapodások születtek meg az EU-val. Annak érdekében, hogy ezt az új megközelítést elfogadhassuk, persze időre lesz szükség, és ez lépésről lépésre történik meg. A kihívások között a, a nemzeti és regionális aspektusok hiánya is szerepel, valamint szükséges jobban bevonni minden egyes szereplőt a végrehajtásba, ezen közös stratégia végrehajtásában, nevezetesen a parlamentet, a regionális szerepvállalókat, az állam és magánszektor képviselőit végül pedig a pénzügyi keret tekintetében a közös stratégiánál külön aspektusokról kell beszélnünk. A stratégia elfogadásra került, most eljött az ideje annak, hogy a partnerségek láthatóságát megerősítsük, hiszen a hitelessége ennek a stratégiának attól a képességünktől függ, hogy mennyire vagyunk képesek konkréttá tenni az igen nagyra törő partnerségi célokat, viszont az új együttműködési keretből új elvárások is születtek. A pán-afrikai partnerség és program, a PAP, hogyan is született. Ugye az erőforrások az első és második cselekvési terv esetében mindenek előtt a tizedik fedből származnak, amikor a tizedik Fedről döntés született 2006. júniusában, akkor a stratégiáról még tárgyalásokat folytattak, hiszen 2007-ben Lisszabonban született meg. Az új PAP végrehajtására szükség volt. 2007-ben egy deklaráció megszületett, és aztán a 2011-13-as közös stratégia második szakaszán mm, folyamatosan napirenden van, mint kérdés pénzügyi eszköz bevezetése alapvető fontossággal bír, azt megindokolja először is az, hogy sajátjává kell tenni ezen pénzügyi eszközt minden résztvevő számára. Régóta várja Afrika segítséget, amelynek hála végre részes fél lehet a programozásban, is az afrikai partner, olyan programok számára, amelyekre pénzügyi keret áll rendelkezésre. Ezen túlmenően a közös stratégiát kiszámítható forrásokkal lehet így felruházni, és így lehet tartossá tenni magát a stratégiát is. Ezen túlmenően a közös stratégiát fel kell ruházni olyan elégséges eszközökkel, amelyen keresztül mindkét oldalról megfelelően láthatóvá, kézzelfoghatóvá tehetjük a stratégiát. Így a 2014-20-as időszakban cselekvési tervek is lefedésre kerülnének, 2020-ig körülbelül két és fél cselekvési tervet lehet megfelelő dotációkkal lefedni a mm, rendelkezésre álló pénzügyi keretből. A nyolc partnerségből ma azon partnerségek, amelyek igazán jól működnek, azok, amelyek a békére és a biztonságra vonatkoznak. Ezt nagyrészt azzal lehet magyarázni, hogy erőforrások megfelelő módon rendelkezésre állnak az AKC eh, tizedik Fedből, ezért nagyon fontos ez a pénzügyi keret, és ezért kell a nem megfelelő pénzügyi erőforrásokat eh, eh, megfelelővé tenni. Igen, szükségünk van üzemanyagra, minnyáján felelünk a közös stratégia sikeréért vagy bukásáért. Elfogadásra került a stratégia, már évek óta, ez hosszú és rövid idő is egyszerre. Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat sikerre vittünk, például öm, a stratégia megvalósításában, de vannak még javítandó aspektusok, és én azt gondolom, hogy a nehézség abból adódik, hogy jövőre most már a kormány és államfők számára megfelelő projekttel kell előállnunk, és 2020-as távlatokban kell valóban gondolkodnunk, hiszen a siker kulcsa abból áll, hogy 2020-ra megvalósíthatóak a céljaink. Több nehézséggel kell számolnunk, nem akadályokról szólnék, hanem nehézségekről, és a finanszírozás kérdése alapvető fontosságú, fontos látszem, láncem ez a stratégiai végrehajtásában. Szükségünk van az üzemanyagra, hiszen ha üzemanyagot nem tudunk betölteni, akkor a meghibásodott autót hiába is javítatjuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Berman úrnak, a fő eszközre vonatkozó előadónk As a rapporteur... Köszönöm, elnök asszony. A dci foglalkozó előadóként először azt szeretném elmondani, hogy kicsit meglepődtem, amikor láttam ezt a bekezdést a pánafrikai programmal kapcsolatban. Egy milliárd, és közben látjuk, hogy milyen fellépéseket határoztak meg. Hát ez egy oldalon elfért. Nos, erre azt gondoltam, hogy ez egy rendkívül kellemes kis játékszer a bizottság kezében. Túlságosan sok korlátozás nélkül nem határozták meg ezt eléggé. Úgyhogy elég megvoltak a kételjeim. Aztán kicsit részletesebben utána néztem, és természetesen mindjárt egyetértünk, és én is támogatom azt az elvet, hogy külön finanszírozási eszközzel rendelkezzünk a közös afrikai EU stratégia finanszírozásához. Ennek a stratégiának szüksége van arra, hogy megfelelő eszközzel rendelkezzen ahhoz, hogy működhessen. A parlament többször kérte, hogy ilyen finanszírozási mechanizmus legyen a különböző állásfoglalásaiban. De ahogy a szakértők és az Afrikai Unió képviselője is már említette, több kockázata van a bizottság által javasoltaknak. Lenne néhány megjegyzésem, hogyha megengedik. A DCI alapvetően egy fejlesztési eszköz, célja a szegénység felszámolása, és erre a konkrét célra kell ö, a hangsúlyt helyezni a szegénység felszámolására, a milleniumi fejlesztési célokra. A mi szövegünk is ebbe a hagyományba próbál ö, betagozódni, de az Afrika-EU stratégia az alapja egy partnerségnek, amely természetesen messze túlmegy a fejlesztésen és a szegénység felszámolásán. Én ezt nem kérdőjelezem meg, sőt, ugyanakkor meg kell védenünk a DCI alapvető természetét és jellegét, miszerint a finanszírozási mechanizmusokat a jövőben használnunk kell az EDF-et, a partnerségi eszközt olyan együttműködési területeken, amelyek nem a fejlesztés és a szegénység felszámolásához kötődnek. Második megjegyzésem. A közös Afrika-EU stratégia, ahogy azt a neve is mondja, egy közös stratégia, melynek alapja az az elv, hogy teljes körű és egyenlő jogú partnerségről van szó. Ez egy bilaterális finanszírozási eszköz, amelyet az EU jogalkotói határoztak meg, a tanács és a parlament a bizottság javaslatára. A belső szabályaink nem teszik lehetővé azt, hogy teljesen a kotonói megállapodást tükrözzük ebben, hiszen ez egy közös döntés eredménye, és ez jól van így. Ugyanakkor azt biztosítanunk kell, hogy a programozási szakaszban a pán-afrikai programon belül prioritásokat közösen válasszunk ki az afrikai partnerekkel, és meg kell próbálnunk az ember orientált megközelítést végrehajtani a gyakorlatban is, tehát minden érintett felett a parlamenteket, a pánafrikai parlamentet is be kell vonni, erre már ön is kitért a szakértők közül, és a módosítóimnak pontosan ez a célja. A 13A cikk az új módosítóban idéznék, a programnak a párbeszédre kell épülnie, és a közös Afrika-EU stratégia kontextusában kell ezt kialakítani, az összes érintett bevonásával ideértve a Pánafrikai Parlamentet és az Európai Parlamentet is. Ez a szövegbe bekerül, hogyha ezt a módosítót a tárgyalások végén elfogadják. Harmadsorban milyen együttműködési területeket, területeket kell elsősorban célozni. Ez a legnehezebb rész. A bizottság javaslata a közös Afrika-EU stratégia és akciótervével kapcsolatban az együttműködés alapja, de nem megy túlságosan részletekbe. A jelenlegi akciótervek csak 2013-ig tartanak. A DCI 2020-ig, a PIP szintén 2020-ig. A következő ö, csúcs 2014-ben lesz Brüsszelben, megpróbálják majd ott talán a prioritásokat átértékelni. Jobb lenne, hogyha jobban leírnánk az együttműködési területeket a hatos mellékletben, a DCI hatos mellékletében, és további módosítókat szeretnék ezen vonalak alapján benyújtani, de azt gondoljuk, hogy megfelelő rugalmasságot kell hagyni azért, hogy a politikai új orientációkra, amelyekről közösen döntünk, lehessen reagálni. Tehát kompromisszumra szükség, van szükség azzal kapcsolatban, hogy a jogalkotási egyértelműség megmaradjon, és hogy kik a tulajdonosai ezen programnak. Természetesen a bizottsággal kell tárgyalni azért, hogy ennyire egyértelműek és a tulajdonosi kérdés szempontjából egyértelműek lehessünk. Elnök, köszönöm. Görenc úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Amikor a földrészek közötti kérdésről van szó, kicsit stratoszférai magasságokba emelkedhet a vita, hiszen az a tendencia, hogy nem igazán értik a külső hallgatók, hogy miről beszélünk itt. Hát arról van szó, hogy egyre több a partnerségi program, és a kérdés az, hogy ezen partnerségek valóban egy szükségletet tükröznek-e, és eléggé eredetiek-e azért, hogy megfelelő hozzáadott értéket jelentsenek. Azt gondolom, hogy a nagy hozzáadott értéke az Afrikai Uniónak az, hogy az Egységes Afrika szervezetéhez képest, amely egy papírtigris volt, a legtöbb afrikai ország diktátora hozta ezt létre, ehhez képest az Afrikai Unió egy olyan doktrinára épül, amelyet érdemes kiemelni és elmagyarázni. Az Afrikai Unió kartájának van egy elve, ami a biztonsági szervezetet illeti, ez eléggé avantgárd jellegű. A, a nem a franciául a non-indifference elve, mi szerint nem maradhattunk semlegesek. Az, például a közvetítés szintjén az afrikaiak valóban világbajnokok. Egy dél-afrikai elnök parton rendkívül jól tud közvetíteni, és ezek az ilyen jellegű közvetítések nagyon jól működnek. A 2000 2010 közönti időszakban megnéztük, hogy tudnánk-e mi a biztonsági szervezet, afrikai szervezet tett részint a fejlesztési alapból finanszírozni. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt, de csak átmeneti megoldás, nem fejlesztési, hanem inkább politikai jellegű megoldást kell erre találni, nem a fejlesztési alapból. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy a finanszírozás egyetemű szükségletet tükröz. Ami kicsit eggaszt engem, és a bevezető is kihangsúlyozta, hogy kockázatok is vannak. Az egyik kockázat az, hogy az egyre több partnerség után nem igazán tudjuk, hogy ki mit csinál. Az EU-Afrika partnerség, amelyet a DCI finanszíroz, az államok földrajzi helyzetéből adódóan inkább Észak-Afrikával foglalkozik, és kevésbé az Ákácsével és más térségekkel, és Dél-Afrikával. Nos, mivel Afrika egy feloszthatatlan térség, ez így teljesen rendben van, de bonyolódik a helyzet, amikor konkrétan megnézzük a nagy politikai orientációkat. Regionális szinten hogyan kezelik a biztonsági kérdéseket? Afrikában a nagy probléma az az, hogy képtelenek regionális szinten előrelépni. A bizottságnak alapvető szándéka, hogy ezen partnerségeket terjessze, és erről is az, Euró- az Afrikai Unióval kell tárgyalni, konkrétabban pedig a regionális szereplőkkel, például az ECOWAS-szal, és a, látjuk, hogy a kereskedelmi ö, szervezetek szintjén képtelenek ö, túllépni ezen a szinten. A biztonság területén leginkább a finanszírozás az, amelyik hiányzik, és ö, nem a kereskedelmi jellegű megalapodásokból lesz erre megoldás. A kockázat az, hogy elvárások vannak, és utána nincsen konkrét eredmény. Az euró-afrikai párbeszédben a Nepátról beszéltünk nagyon sokat a 2000-es évek elején, ma már senki sem beszél erről. Volt egy ilyen intézményes terv vagy alap, és abból semmi sem maradt mára. Tehát az a kockázat, az a veszély, hogy Európában elveszítjük a fonalat itt a partnerségek között. Elhangzott itt egy mondat, ami elgondolkodtató számomra az euró-afrikai partnerség, hogyha ezen a területen kudarcot vall, akkor Európa kezéből kiesik egy lehetőség arra, hogy a két földrész közötti politikára kihasson. De hát a legfőbb még mindig megmarad. Megmarad az Ákácsi terület, és körülbelül 20 partneri szerkezet a tagállamok között. Tehát, hogyha az egyik területen kudarcot vallunk, az nem azt jelenti, hogy mindenhol kudarcot vallunk. Hol vannak a többi partnerek? Azt gondolom, hogy Európának úgy kell bemutatni ezen erőfeszítéseket, hogy ezt koncentráltabban tegye, hiszen Európa nem csak ezen partnerségeken keresztül tud fellépni, hanem az AKC partnerségen keresztül is, és az AKC-kkel kapcsolatban utolsó megjegyzés – felmerült a kérdés, hogy az akc mi lesz a, a jövője. Azt gondolom, hogy itt valóban van egy valódi veszély, és engem is nagyon aggaszt ez. Egyre gyakrabban hangzik el az AKC jövőjével kapcsolatban. Tehát most már ott járunk a gondolatmenetben, hogy nem zárjuk ki az AKC eltűnését, ami rendkívül sajnálatos lenne. Így akkor persze gyorsan megoldanánk a költségvetési problémát, hiszen felmerült a kérdés, hogy ö, hogy állunk ezen a területen. Hát erre egyetemű a válasz, hogyha nem lépünk túl azon, amit 40 évig tettünk, akkor sehol sem járunk a költségvetésben. Hogyha 2020-ig adtunk időt magunknak arra, hogy újabb javaslatokkal éljünk, erre szükség lesz. Nos, tehát igen, fontos ez, de azzal a feltétellel, hogy ne próbáljunk mindent most újra kitalálni minden egyes újabb felépítés során. Minden egyes újabb struktúra alkalmával Európa és az afrikaiak között. És még elfelejtettem elmondani azt, hogy, hogy azzal kapcsolatban, hogy hol is állunk, hogyan is állunk az EU afrikai business partnerséggel. Ez is nagyon fontos. Kértük, hogy az új kotonúi megállapodás új szereplői, a civil társadalom és a magánszféra is vegyen részt. Ezt a partnerséget létrehoztuk, de nagyon keveset hallunk róla. Ez a Business Forum Tripoliban találkozott, még Kadhafi idején, de azóta semmit sem hallunk róla. Akkor én most magamnak és megadom a szót, mondja az elnök asszony. Ebben az eszközben, a DCI eszközben számomra az az aggályos, hogy a partnerség, a párbeszéd és a politikai partnerség a parlamentek között hogyan valósul meg, holott tudjuk, hogy mennyire nehéz már számunkra is egy DCI típusú e, eszköz esetén a parlament szerepét meghatározni. A stratégiai dokumentumok esetében megtárgyaljuk igen intenzív módon az elkövetkező hónapokban a kérdést, és e, ezen eszköz e, felhasználása ebben a kontextusban engem azért aggaszt, mert lehet, hogy egy olyan eszköz lesz, amelyet inkább a bizottság használ föl, nem pedig a parlamentek. Ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi a bizottság véleményére. Megadom tehát a szót Filip Dormüze úrnak a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is Ige úrnak köszönöm, Berman úrnak és minden más képviselőnek is a hozzáférést, valamint az ICDPM prezentációját, mely valamilyen szinten részét képezi egyfajta új fejleménynek, mely szerint az, e, a partnerségek elemzé, eredménynek elemzése is megtörténik. El, elsőként egyfajta facilitátor szerepet töltött be a parlament, a bizottság és a tanács között a központ, és aztán valahol iránymutatást adott intellektuális szinten arról, hogy a partnerség gyakorlatban milyen végrehajtással valósul meg. Most pedig a központot felkérték arra, hogy a jelenlegi pánafrikai eszköz kontextusát is elhelyezze. Ugye az autó meghibásodott, erről hallottunk. Én itt két autóról beszélnék, ha hasonlattal élnék. Mindkét autó ugyanazt az utat akarja ö, mm, bejárni, viszont az egyiknek karbantartásra van szüksége a ö, funkcionális és pénzügyi aspektusokból, itt az EU oldala, a, az afrikai oldalról pedig az autó biztonsági aspektusait kellene egy kicsit ö, felülvizsgálni. A pánafrikai eszköz nevén persze változtathatunk, de ez a javaslat egy igen különös politikai helyzetben kell, hogy, el, hogy megvizsgálásra kerüljön. 2007-ben Lisszabonban bocsátottuk útjára akkor földrészek közötti közelítés célját képezte, ugye annó Afrikát egy egységes blokként kezeltük, és képesnek kellett arra válnunk, hogy valahol a gravitációs központjává váljon a földrészek közötti kapcsolattartásának. Miért? mert ezen stratégiai partnerség, amely a hét stratégiai partnerség egyike az EU és a külvilág között, az egyetlen olyan stratégiai partnerség, amely egy kontinenssel az afrikai földrészsel köttetett meg, és egy politikai aspektusa is van, amelynek nincs külön célirányos pénzügyi eszköztára. A központ képviselői is elmondták, és a bizottság is hisz abban, hogy most már valahol az erőforrásokat mindenképpen összpontosítani kell, még akkor is, hogyha a DCI eszköztára minden megoldást nem fog magától megtalálni gyógyírként. Különösen el szeretném mondani először is azt, hogy nem kell szem elől téveszteni hogy az EU-Afrika csúcs 2013 végén, 2014 elején alapvető fontosságú találkozásra ad majd lehetőséget, hogy a partnerség minden résztvevője elmondja, hogy igen vagy nem. Ezen kapcsolatok feletti kapcsolatápolást 2050-ig kívánja-e folytatni, hiszen akkor a 2,7 milliárd polgár fog majd együtt élni valamilyen szinten egymással. A az arab tavasz eseményei, valamint azon események, amelyek Afrika különböző régiaiban, régióiban, különösen a Száheli régióban történik, bemutatja, hogy egyetlen eszköz, egyetlen regionális vagy nemzeti stratégia sem képes biztonsági, kölcsönös kihívásokat feloldani, megoldani az EU és Afrika között. Berman úr kérdésére szeretnék megválaszolni képviselő úr feltett egy kérdést, és én néhány példával élnék arra, hogy a pánafrikai eszköznek milyen hozzáadott értéke volna a jelenleg létező eszköztárhoz képest. Minnyáján utaltak a Fedre például, a szomszédságpolitikára, a költségvetési erőforrásokra különböző területeken. Viszont egyetlen eszköz sem képes az Afrika-EU e partnerségben olyan témákat kezelni, amelyeknek dimenziója, e, regiókon, e, kontinenseken átnyúló. Ne felejtsük el minden fenntartással együtt, amelyet Berman úr fogalmazott meg a DCI-ról, valamint a szegénység csökkentésének céljáról, ne felejtsük el, hogy a partnerség kölcsönös és kölcsönös alapokon nyugszik, és a fejlődésen túlmutató. Ezen eszköz és további kiegészítő eszközök között kell az, az összefüggést megtalálnunk, hogy a DCI végső célját is elérhessük. De milyen hozzáadott értéket képviselhetne a pánafrikai eszköz? Egész tárat tudnék ebből felmutatni, de hárommal élnék ma csak. Az első példát az együttműködés és a párbeszéd kontextusába helyezném az EU és Afrika, vagy az Afrikai Unió kapcsolatában a kormányzás, a biztonság és a fejlesztés kérdéskörében hoznám föl. Előre felállított kereten belül lehet hatékonyan dolgozni. Nem absztrakt módon, hanem egy új keretről van szó, amelyet ismerünk minnyáján, de még nem tudtuk kiaknázni minden lehetőségét. Itt az African Governance Architecture-ről van szó. Ez az afrikai kormányzási architektúra egy olyan kormányzás, amely a biztonság és a béke területén már ismert, valami újról van szó, megtárgyaltuk már, és egy párbeszéd platform létrehozására került sor, példával élnék, Afrika alá ratifikált egy választási és demokratikus kormányzási kartát. Ezt viszont nem lehet csak nemzeti szinten vagy regionális szinten bevezetni, hanem itt a különböző intézmények és különböző földrészek közötti párbeszédre van szükség, és ezen tevékenységben is hozzáadott értéket képviselhetne a mi stratégiánk. Ugyanilyen módon a támogatásunk folytatása a béke és biztonság architektúrájának konszolidálásához igen fontos lehet. Sokat változtunk mindkét oldalról azzal kapcsolatban, hogy a biztonság és a fejlesztés közötti elhíresült kapocs milyen is. A Fed, valamint a Feden belül a béke előmozdításának eszköze, például képesség építésen és párbeszéden keresztül valósulhat meg, vagy régiók között, vagy földrészek között. Második példa a fenntartható, befogadó növekedés, munkahelyteremtés és fejlesztése. Tripoliban tárgyalásokat folytattunk ez irányba, és azon Európai Uniós kezdeményezések mentén történtek ez, amely az új Agenda for Change, új változás mellett érvelő programban valósul meg. Itt a munkahelyteremtés területén kontinentális módon és a két egység közötti kapcsolatok ápolásában hozzáadott értéket képviselhetünk. Azon afrikai garancia alapra gondolok, amely a kisvállalatokat támogatja annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsen a politikák koordinálásán keresztül, valamint hatékony szinton, akár földrész, akár régió szintjén. A KADEP-re is utalnék Continental Agricultural Development Program, Afrikai szinten elismert keret a párbeszédünkben is annak érdekében, hogy a magánszektor egyes tevékenységeit az agrárium világában fejlesszük, munkahelyteremtési céllal magánvállalatok szintjén mezőgazdasági magánvállalatokról van szó. Harmadik példa a regionális, kontinentális vagy interkontinentális ö, ö, ö, párbeszéd, optimistán fogalmazhatok, de a cél az megszületett. Egy ö, kontinentális szabadkereskedelmi övezet kidó, kiépítéséről van szó, azon politikákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a keret bevezetésre kerülhessen. Magától értetődő persze, hogy a ö, gazdasági partner kapcsolatok megtárgyalásán túlmenően az EU és az Afrikai Unió is számos cél irányába előreléphet még. A PIDA keretet se felejtsük el, amely az afrikai fejlesztési infrastruktúrális keret, itt óriási hozzáadott képvis- értéket képviselhet régiók mentjén, kontinens mentjén, és ez az új program. Hozzátenném még, hogy a két partner közösen hozadott értéket képviselhet és kölcsönös érdekeket képvisel, az átfogó kihívások elleni küzdelemben terrorizmus, klímaváltozás, környezeti aspektusok, e, egész sorát tudnám még e, példaként felhozni ezen kezdeményezéseknek, de nem szeretnék idejükkel visszaélni. Még annyit szeretnék elnök asszony hozzáadni, hozzátenni, hogy Bergman úr utalt arra, hogy szükséges átdolgoznunk a javaslatot. E, valójában magam is elfogadhatónak tartom ezt az élverést, hiszen az ownership kérdése, valamint az, hogy közösen hogy lehet kezelni a programozást, mindenképpen megoldások ra találhat, hiszen amikor a jazzokról beszélünk, akkor önmagában senki nem dolgozhat, csak egyoldalúan vagy az EU-ban, vagy az Afrikai Unióban. Ige úr is utalt erre, persze pontosabb megoldásokra van szükség annak érdekében, hogy tényszerűen is elérjük a célunkat. más forrásokat is találnunk kell annak érdekében, hogy könnyítsük ezen elv mentén, a tripoli elvek mentén és a lisszaboni elvek mentén az együttműködést, a People-Centered Partnership kiteljesítését, tehát egy olyan partnerség bevezetését, amely a demokratikus intézményekre és az állampolgárokra helyezi a hangsúlyt a kapcsolatok sokkal fontosabbak e két kontinens között, mint amit a jelentés fogalmaz meg. Úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell még ezt, és a pánafrikai eszköz sokkal jobb eszköz lehet, mint bármelyik más eszköz ezen eszköztárban. Azzal fejezném be, hogy elmondom, hogy hallottam, hogy a kotonai folyamat AKC

valamint más eszközök létrehozása között valami probléma van. Én azt gondolom, hogy mindkét kezdeményezés kompatibilis egymással, ugyanakkor a kotonói aspektusokat sem felejtjük el. 2020 távlatában fontos átgondolnunk a kompatibilitást a partnerségek, valamint a kotonói megállapodás fejleményei között. Azt találom fontosnak kiemelni, hogy az EU kapcsolatok és Afrika kapcsolatai között valahol katalizátor szerepet kell, hogy betöltsön, további távlatok tekintetében, és főleg arra is utalnunk kell, hogy ezen eszköz nem lesz az egyetlen megoldás a probléma orvoslására, e, az, a, mindkét oldalról a politikai szándékot, a párbeszédet kell e, kiteljesítenünk, és stratégiai politikai partnerséget újra konszolidálnunk kell egy jogilag kötelező érvényű megállapodás formájában. Avant de continuer notre réunion, je voudrais... Szeretném üdvözölni európai polgáraink megérkezését, akik Rheinland-Pfalzból érkeztek, és remélem, hogy nagyon érdekes lesz ez a nap számokra itt az Európai Parlamentben. Itt konkrétan azt látják, hogy a fejlesztési szakbizottság hogyan működik, arról beszélünk, hogy egy új eszközt szeretnénk létrehozni, egy új bevetési eszközt, az egész afrikai beavatkozási eszközt az afrikai földrészsel kapcsolatban. Üdvözlöm tehát Önöket, most Berman képviselőnek adom át a szót, a szakbizottságunk egyik alapkövéről van szó, ő fog a bizottság felvetéseire reagálni. Elnök asszony, ez az alapkő vagy pillér, összedőlne, hogyha az európai polgárok nem támogatnák. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ők támogatják az európai integrációt, és ők visznek minket előre, hiszen mindenképpen szükség van erre a mostani időszakban, amikor egyre több az agály magának, az európai építkezés és integráció alapjának a kapcsán. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon szép kezdeményezésnek tartom azt, hogy önöket meghívták. Ami a politikai kontextust illeti az Afrikai Unióval. Egyértelmű, hogy az európai érdek is azt diktálja, hogy Afrika képes legyen a saját problémáit megoldani. Erős afrikai politikára van szükség. Erős Afrikai Unióra, amely képes fellépni. Amennyiben a PAP, a partnerségi pánafrikai afrikai partnerségi program ebben az irányban fel tud lépni, és meg tudja erősíteni a kapcsolatot az EU, az Afrikai Unió és a két parlament, az Európai és az Afrikai, Pánafrikai Parlament között, hogyha ebben az irányban fel tud lépni, az rendkívül fontos lenne az EU stratégiája szempontjából. Ezért is támogatnunk kell magát azt az elképzelést, hogy létrehozzuk ezt az eszközt. Mindezt tudván az eszközből semmi sem lesz, hogyha nincs meg a politikai szándék Európa részéről azért, hogy fellépjenek Afrikában, ott, ahol arra szükség van, ott, ahol Afrikának szüksége van rá, mint ma például a száhelővezetben, ahol egyértelműen a stabilitás van veszélyben, és ez az európai biztonságot is veszélyezteti, ugyanúgy, mint az afrikait. És ezért Európának egyetemű érdeke azt, hogy az iszlámisták ellen, a kábítószerkereskedők ellen fellépjen, akik a Szaharában gond nélkül át tudnak kelni az instabilitás miatt. Tehát a mi érdekünk az, hogy ott fellépjünk, és politikai akaratra van szükség Catherine Ashton szintjén azért, hogy nagyobb legyen a jelenlétünk Afrikában. Az egész bizottság politikai szándékára van szükség azért, hogy konzekvensen fellépjünk Afrikában, és látható arcot adjunk Európának ott. Köszönöm. Görensz úr kért ismét szót. Azt hiszem, hogy a külügyi szolgálatot is fel kell kérni, hogy lépjenek fel. Lenne egy nagyon konkrét kérdésem. Ami a partnerséget illeti Afrikával, biztonsági kérdésekkel is foglalkozunk. Ha a biztonság területén felmerül egy probléma, mondjuk egy szavazás másnapján, egy mondjuk hogyha csalás övezte a szavazásokat, akkor meg kell nézni, hogy milyen nemzeti eszközök vannak, és ki kompetens vagy illetékes az ilyen jellegű válságok kezelésére. Itt most a, az EU egyik katonai bevatkozására hivatkozom Elefántcsontparton Bagbo menesztésével kapcsolatban. Milyen keretben lehet ezt a beavatkozást helyezni? bilaterális keretekben nem igazán tűnik ez nekem helytállónak, hiszen egy adott ország állami hatósága már nem elfogadott, és ezért nemzeteken feletti szinten kell fellépni. Van-e önök szerint lehetőség az EU számára arra, hogy ilyen jellegű helyzetben fellépjen, és milyen intézményes keretben vagy partnerségi keretben lehetne ezt elképzelni. Merci. Je donne maintenant la parole. Köszönöm. A külügyi szolgálatnak adom most meg a szót. Nincs meg a hozzászóló neve, de önnek adom meg tehát a szót. Kérem. Thank you, Madam Chair. I suppose Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit mindenről beszélek, és pedig megválaszolom a felmerült kérdéseket. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon pontos elemzést, és szeretném elmondani azt, hogy összességében egyetértünk eh, azokban a következtetésekben, amiket eh, elértek. A Pán-Afrikai Program lehetőséget kínál viszont egy kicsit aggódunk a lehetséges veszélyek miatt is. Hogy visszatérjek az autó metaforájára. Car was not working properly, and so we... És hogy ez az autó nem működik jól, ezért ki kell cserélni a motort. Pontosan ezért eh, a tanácssal, a tagállamokkal azon gondolkodunk, hogyan tudunk jobb eredményeket elérni, mert ahogy hallhattuk az Afrikai Unióból elkezdett kollégánktól, az Európai Unió, illetve az Afrikai Unió közötti kapcsolatokat senki nem kérdőjelezi meg, viszont amit nem tudtunk elérni az idáig, az az volt, hogy egy jó modellt állítsunk fel, amely által véghez vihetnénk azt, amit a politikai akarat eldönt. Ezért hoztuk létre ezt a elmélkedési folyamatot, ez nem lehet egy egyoldalú folyamat, mindenképpen szükség van az afrikai partnereinkre, de az Európai Parlament véleményére, a pánafrikai parlament és a civil szervezetek véleményére is. Hogyha sikerül konszenzust elérnünk majd a tagállamok között arról, hogy mit kívánunk tenni, amely nem árulok el titkot, az abba az irányba halad, hogy karcsosítanunk kell, és prioritásokat kell meghatároznunk. Természetesen van egyfajta kapcsolat ezek között. Sajnálatos az, hogy az időbeosztás miatt ezteket a fajta tedülásokat így kell lefolytatnunk, már elmagyarázták azt, hogy miért történik így, hiszen tudjuk, hogy 2013 végén vagy 2014 elején lesz a következő csúcs találkozó. Az egyik olyan terület, amelyel foglalkoznunk kell, az az, hogy intenzívebbé kell tenni a politikai párbeszédet. Hallottam ezt az ösztönzést, vagy akár panaszt a képviselők részéről, és azt is hallottam, hogy Eston asszonynak jobban jelen kéne lennie, ezt az üzenetet mindenképpen át fogom adni. Mindenképpen szeretne ő is jobban jelen lenni, nem szeretném most kitérni arra, hogy milyen nehéz feladatai lenne, le, vannak, hiszen nagyon nehéz egyszerre mindenhol ott lennie. Mindezek mellett Afrikában már többször járt Eston asszony, de mindenképpen be kell intanunk a miniszteri szintű párbeszédet, és sokkal inkább szektoriális jellegű párbeszédre is van szükség, a miniszterek specifikus területen tudnak működni. Nem szabad elfogadni a különböző üléseket az Európai Parlament, a Európai Parlament között, vagy más, szín, más különböző szintű találkozókat is a két kontinens között. amelyek során megpróbálják megoldani a különböző felmerülő problémákat. A kérdések, amiket felvetettek a vita során. First, I, uh, I'd like to address the question of, of, uh, of Kutunu and... Uh, and uh, I'm uh, sorry, we... Sajnálom, nagyon kevés már az időnk, tehát arra kérném, hogy térjen rá a lényegre, akkor rá e, térnék a kérdésekre. A problémák Afrikában, hogy lehet ezeket megoldani? A biztonsági partnerség kapcsán is megpróbálunk afrikai készenléti csapatokat létrehozni, amelyeket fel lehet használni, például a, haso- a elefántcsontparti helyzethez hasonló esetekben is. Voltak már változtatások, ezeket azonban sokkal jobban erősíteni kell, ezzel foglalkozunk. Például az afrikai béke eszköz kapcsán foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Je donne ma... Köszönöm szépen. A szakértőknek adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen. A, amit elmondtuk azzal kapcsolatban, hozzá tudom tenni azt, hogy látjuk a veszélyeket és a lehetőségeket, lehetőségeket is a PÁN-európai program kapcsán számunkra, akik már egy ideje követjük ezt a történést, szerintünk a pánafrikai program nagyon fontos lehet, viszont foglalkozni kell a politikai jellegű kérdésekkel is, mert különben nem lesz semmilyen fajta előrelépés. Számos kiegészítő intézkedésre van szükség a pán-európai programok kapcsán. Megfelelő finanszírozást kell biztosítani a párbeszéd számára európai, illetve pánafrikai szinten. És ebből a szempontból az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy az Európai Parlament milyen szerepet fog játszani, illetve hogy a pán-európai parlament milyen szerepet fog játszani, hogyan tudnak létrehozni kreatív elemeket az ismert korlátok között, és hogyan lehet megoldani a, a felelősség kérdését, a, a tulajdonlás kérdését, amely kihat mind az afrikai, mind pedig az európai e, politikai döntéshozókra. A specifikus kérdések azzal kapcsolatban, például a PÁN-afrikai programnak, illetve a közös afrikai-európai stratégiának mindenképpen hatással kell lenni az állampolgárok számára, és ebben a tekintetben többet kell még tenni azért, hogy a pánafrikai programon belül az állampolgárok és képviselőik valóban lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vehessenek a programban, beleszólhassanak abba a programba, amit a gyakorlatban meg kell majd valósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta az időt is, és most uh, Ige úrnak adom meg három percben a szót. Köszönöm, elnök asszony. Személy szerint én nem beszéltem kockázatról Afrika részéről. Ez a program semmilyen kockázatot nem jelent számunkra. Teljesen egyetértünk a bizottsággal és a külügyi szolgálattal, és támogatjuk ezt a javaslatot, hiszen ezt a kérést mi magunk is mindig hangoztattuk. Ma annyit tudok mondani, hogy a közös stratégia nem megfelelő végrehajtása részint azért is van így, mert nincsen megfelelő eszköz a kezében, és ezért a pánafrikai program hozzáadott értéket jelent a partnerség szempontjából. Ez egyébként előrelépést jelentene az abból a szempontból is, hogy egy egységként kezeljük Afrikát. Ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, az ilyen jellegű eszköznek azt gondolom, hogy fel kell, hogy mutassa, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel a EU-Afrikai Unió kapcsolatában. Kézzelfogható eredményekre van szükség, hiszen az afrikai architektúrában a béke és a biztonság szempontjából felmutatható értékeket tud képviselni a béke és biztonság területén fenntartható megoldás az, hogyha a dolgok, a problémák gyökereivel foglalkozunk, a fejlesztés szintjén tehát, és ezért a megállapodás előrelépést jelent, és a következő infrastruktúra, az energia és a foglalkoztatás szempontjából lehet előrelépés, ami a migráció szempontjából is előnyös. Ami az Afrikai Unió EU partnerségét illeti, ez több szempontból is különleges. Bizonyos szempontból össze vagyunk kötve. Ami Afrikában történik, vagy Európában, az nagyban érinti a másik felet mindkét irányban. Tehát bizonyos afrikai történések jobban érintik Európát, mint más afrikai országokat és hogyha nem tudunk erre közös megoldást találni ezen problémákra, akkor minnyáján kudarcot vallunk. Valóban a jelenlegi probléma nem csodaszer mindenre, a jelenlegi stratégia nem csodaszer mindenre, de hozzájárulhat ahhoz, hogy közösen oldjuk meg a problémákat hatékonyan. Elnök, köszönöm. Köszönjük ezt a vitát. Biztos, hogy ez majd a módosítóinkra befolyással lesz a DCI-ra vonatkozóan. Most a 18-19-es napi rendi pontok következnek. A Horizont 2020 kutatás és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési szabályai, valamint a keretprogram létrehozása. Két véleményről van szó amelynek az előadója Bill Newton Dunn, az ITRE illetékes ezen véleményekkel kapcsolatban. Az első egy egységes keretprogramot határoz meg a kutatás és innováció támogatására 2014-2020 időszakára, a részvételi szabályokat is szeretnénk most megvitatni ezzel a programmal kapcsolatban, majd pedig mindenki tud róla, hogy a bizottság programja három részből áll, fő részből, a kiválóság a tudományos alapokban, az ipari vezetőség leadership létrehozása és a versenyügyi keret és a társadalmi kihívások itt ezen keretprogram ambíciója rendkívül erőteljes, és jó lenne, hogyha erre a három fő kihívásra tudnánk reagálni. Most pedig meg is adom a szót Newton Dan úrnak, hogy mutassa be nekünk ezt a két véleményt. Newton Dan a szó. Um, you've said quite a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok mindent elmondott már, ezzel segíti a munkámat. Két napirendi pont van, a 18 és 19-es pont, ami hozzám tartozik, ezeket együtt fogom kezelni, mert az egyik a Horizon 2020-ról szól. A 19-es pedig arról szól, hogy hogyan lehet részt venni ebben a programban. A legijesztőbb dolog, amiről beszéltek a kollégáknak a titkárság a bölcsességében azt javasolta, hogy a módosító benyújtásának határideje csütörtök legyen dél 12 óra, tehát 48 óránál is kevesebb idő áll rendelkezésre. Tudom, hogy nincsenek itt sokan a szakbizottságból, de kérem, hogy ügyeljenek erre, vagy meg kell változtatnunk ezt a titkárságon, vagy pedig be kell nyújtani a módosítókat azt hiszem, hogy könnyebb lesz benyújtani a módosítókat. Nem vagyunk a fő illetékes szakbizottság, amely Horizont 2020-szal foglalkozik a program ma kapcsolatban. 12 szakbizottság ad véleményt, tehát eléggé szoros a időbeli beosztás. A szabályokkal kapcsolatban a 18-as napirendi pont foglalkozik ezzel, és három szakbizottság értékesség körébe tartozik ez. Nagyon komplex ez a kérdés, tehát úgy gondolom, hogy pontosan ezért van a csütörtöki határidő is a módosítók számára. De én ezt egy kicsit ijesztőnek tartom minden esetre. Ami a 19-es pontot illeti, ahogy az elnök asszony is elmondta, három különböző célkötőzés fogalmaz meg a horizont, a kitűnőség a tudományban, ipari vezetőszerep, illetve kihívások. A mi szakbizottságunk szempontjából, ami igazán fontos, az az, hogy megvizsgáljuk a globális kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk. Olyan fajta kihívások, mint például egészségügy és klímaváltozás, élelmiszerhiány, és így tovább. Tehát ezeket a dolgokat már láthatjuk magunk előtt, és itt jobb megoldásokra lenne szükség. A kollégák, akik szeretnének benyújtani módosítókhoz megtehették, nekem is vannak módosítóim, de még mindig várok több módosítót, hogy erősítsük a véleményünket, és kifejezzük álláspontunkat a többi 11 állásponttal szemben. Ő ennyire fontos eh, a szabályok eh, kérdése is, hogy ki tud részt venni a programokban. Azt javasoltam, hogy legyenek itt módosítók, és ezzel biztosítjuk azt, hogy a lehető legszélesebb körű részvétel valósuljon meg a projektek kapcsán, és a lehető legszélesebb módon lehessen terjeszteni a munka gyümölcsét meg kell találnunk a módját, hogy önök is tudják, hogy megküzdjünk a klímaváltozással, ehhez technológia transferre van szükség a kevésbé fejlett országok irányába. Mi vélem, hogy növelnünk kell az állami magán együttműködést is, hogy minél többen vehessenek részt a programokban. Ezen aspektust illetően több be fogok majd terjeszteni. És örömmel láttam azt, hogy a kollégák is módosítókat terjesztettek be. Illetve azért még a KKV problémája is. Van még egy terület, amely miatt egy kicsit aggódok, ez pedig az, hogy elég pénzt fognak-e költeni az egészségügyre a következő években. Az egészségügy a növekvő népesség számmal problématikus lehet, és a klímaváltozással, a migrációval lehetséges módon többfajta betegségek meg e- Európában. Ez is egy olyan terület, amelyel kapcsolatban a bizottságot arra kell ösztönöznünk, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Nagyon bonyolult területről van tehát szó, nem volt túlságosan sok időnk eddig a módosítókra, ez nincs sok időnk a módosítók benyújtására, tehát ezért szeretném meghallgatni a kollégákat is. Keller asszonynak adom meg a szót. Nagy örömmel látjuk őt újra körünkben. Nagyszerű, hogy újra itt lehetek. Én a zöldek részéről vagyok az árnyék előadó. Köszönöm a kiváló eh, jelentését a témafelelősünknek. Teljes mértékben tudjuk támogatni azt természetesen a klímaváltozás elleni harcban eh, szükséges eh, az országok részéről a CO2 intenzív társadalmakon változtatnunk, és az a gyógyszerek kérdése is fontos, igen fontos tehát, hogy a technológiát, az innovációt javítsuk, és a technológia transferre sor kerülhessen. Ugyan az EU és a nemzetközi közösség számos technológia transfer aspektusban megállapodott, a TRIPS megállapodásra gondolok például, a klímakonvencióra is utaltunk, ahogyan azt a nemzetközi közösség elfogadja, de a konkrét javaslatok arról, hogy hogyan végezzük el ezt a transfert, azzal kapcsolatban még a gyakorlati aspektusok hiányoznak. A Horizont 2020 az a lehetőség, amelyből az elméletből átléphetünk a gyakorlatba az ITRE is reméljük elfogadja majd a DEVE véleményt, a kutatási együttműködés a fejlődő országokkal néhány módosítót is csütörtökig be fogunk nyújtani, de ugyanebbe az irányba hatnak majd ezek a módosítók, és abszolút tudjuk támogatni a témafelelős javaslatát. Konkrét javaslattal szeretnénk élni, például egyfajta szabadalmi pool létrehozása, szeretnénk a licenc engedélyek e, engedélyezésének egyszerűsítését, könnyítését a zöld energiák területen is elősegíteni. Elnézést, hogy nagyon gyorsan el kell szaladnom, de a másik szakbizottságomban költségvetésről tárgyalunk. Köszönöm, Keller asszony, mondja az elnök asszony. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, John Caxton úr képviselőt. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni ezt a vitát és eh, ezt az érdeklődést a nemzetközi dimenziója irányába a eh, kutatásnak. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a nemzetközi együttműködés nagyon fontos a Horizon 2020-ban, és a fő célkötőzés az az volt, hogy intelligens, fenntartható, bevonó fejlődés lehessen elérni, kiegészítve ezzel az európai 2020-as stratégiát. Egyetértünk eh, mindazzal, ami elhangzott, illetve amit olvastunk a dokumentumban is. Szeretnék arra emlékeztetni azonban, hogy a Horizon 2020 egyfajta keretet terem, amelyen belül több részletet ki lehet még dolgozni. Tudom, hogy a specifikus megjegyzések, amelyeket láthattunk a, meg, a módosítókban és a megjegyzésekben, ezek a különböző specifikus programokhoz kötődnek, amelyek a Horizon 2020 részét képezik. Például a specifikus programokban van egy szekció a nemzetközi együttműködésről, ebben benne vannak a fejlődő országok példái is, és ide tartoznak olyan dolgok, mint például az Európai Unió és a fejlődő országok közötti klinikai tesztfázisok, például ritka betegségek esetében, vagy klímaváltozáshoz kötődő ö, programok. A nyílt hozzáférés is lényeges lesz a Horizont 2020 kapcsán. Megkülönböztetünk a tudományos publikációk, amelyek nyitottak lesznek, nyitott hozzáférés lesz, illetve megkülönböztet a kutatási iratok között. Itt ügyelni kell arra, hogy a hozzáférés ne károsítsa az ipart, főként ne a KKV-kat, és ügyelni kell a szellemi tulajdonjog illetve a kereskedelmi érdekek arányára. És szeretnék arra emlékeztetni, hogy az bizottság szeretne majd közreadni egy közleményt, amelyel koncentrálunk a nemzetközi együttműködésre a kutatás és innováció területén, és szeretnénk figyelembe venni a nemzetközi együttműködést, és hogyan lehet ezt a legjobban kihasználni a kutatási innovációs politikák tekintetében. Valószínűleg szeptemberben fogjuk közreadni ezt, és ezzel átam, át is adom a szót Sőtár úrnak, kollégámnak, aki a jogi aspektusokra fog beszélni. John, uh, it's only a, Köszönöm szépen, csak kis részletről van szó, amit szeretnék itt megemlíteni. Láttuk azt, hogy amilyen részvételt illeti, a résztes szöveg beszélt a PPP-kről, a, az állami magánügyműködésről, vagy az állami állami működésről. Ez egy nagyon technikai jellegű megjegyzés, úgy gondoljuk, hogy ez nem a részleteli szabályok között kell, hogy szerepeljen, hanem inkább a Horizon 2020 rendeletében. Ez egy nagyon technikai jellegű pont egyébként. Szibukú, köszönöm szépen, újra megadom a szót Newton Dan úrnak, hogy a zárszavából éljen. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy általában egyetértünk, ez nagyszerű. Azt javasolnám a bizottság részéről a technikai jellegű megjegyzéssel élő képviselőnek a szabályokról, testületekről. Lenne kedves nekem egy e-mailben megküldeni az utolsó felszólalását. Mi a technikai különbségeket nem igazán látjuk át. Köszönöm, hogyha elmagyarázna egy e-mailben mindezt, és akkor természetesen én is beilleszteném ezt a jelentésembe. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 12 dél. A szavazást a véleményről szeptember 3-án a nyári szünet utáni első ülésünken szervezzük meg. Most a napirend 20-as pontjára térünk át, ahol eszmét cserélünk egy olyan jelentés tervezetről, amely az AKCEU közös parlamenti közgyűlésének 2011. évi munkájáról szól, Norbert Neiser úr tollából származik. Egy éves jelentésről van szó, Neiser úr szerkesztette meg, aki maga is tagja a közös parlamenti közgyűlésnek 2011-ben a közgyűlés szokásos munkáját két plenárisan és az állandó bizottsági üléseken keresztül folytatta, de sajnos a parlamenti képviselők egyre kevesebben voltak az értekezleteken, erőteljes kritika érte emiatt az AKC titkársága és az AKC tagjai részéről is a parlamentet. Most a felelősünknek adom meg a szót, hogy a jelentéset terjesszelnénk. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ma az AKC-EU közös parlamenti közgyűlés munkájáról beszélünk. Az első vita ez dokumentumok nélkül. A második vitára a nyári szünet után kerül majd sor, szeptember 3-án, és a módosító benyújtásának határideje szeptember 4-e lesz majd. Hogyha módosítók lesznek, akkor nagyon szolgálmasnak kell lennünk a nyári szünet után. Ahogy elhangzott már, az elmúlt évben a közös parlamenti közgyűlés kétszer találkozott, az első találkozó az elmúlt év májusában volt Budapesten, a másik pedig 2011. novemberében Togóban volt. Összességében 10 állásfoglalást és két nyilatkozatot fogadtunk el, és pluszban az elnökség még, az AKC EU elnöksége Kelet-Timorba egy tényfeltáró missziót is küldött. A fejlesztési biztosunk Andres Pibax az AKC EU munkáját nagyon komolyan veszi, és minden egyes plenáris ülésen részt vett, és ez egy ösztönzés lehetne a külügyi szolgálat számára is, hogy a közös parlamenti közgyűlésre ellátogatná Istenasszony is, mert ez nem értében felértékelni a közgyűlés szerepét. Ön elnök asszony joga mutatott rá arra a hiányra, hogy nagyon kevesen mentek el erre az ülésre, és az AKC partnereink ezt kritikával illették. Ez attól függött, ez azért volt így, mert amikor a közgyűlés zajlott, akkor nekünk is szakbizottságüléseink voltak itt, és gyakran az időpontok ütköznek. Elterveztük azt, hogy a következő üléstől kezdve szeptemberben megváltoztatjuk a munkamódszerünket, és csütörtökre és péntekre helyezzük a találkozókat annak érdekében, hogy legalább csütörtök délután és pénteken ne kelljen összeütköznünk időpont szempontjából más szakbizottsággal. Remélhetőleg így a részvételi arány is jobb lesz. Az elmúlt évben a munkacsoport foglalkozott a közös parlamenti közülés munkamódszereivel. A munkacsoportot azért hozták létre, hogy az AKC EU munkamódszereit javítani lehessen, és hogy az eljárást hatékonyabbá lehessen tenni. Nem minden elképzelést lehetett már 2011-ben bevezetni, ezért ezen a területen maradt még munkánk. Ami pedig a különböző állásolásokat illeti, amiket elfogadtunk, azokra nem akarok kitérni. Részletesen fontos az, hogy az AKC EU filozófiáját erősebben körvonalazzuk. Ez a közös EU-AKC parlamenti közgyűlés nagyon fontos észak-déli párbeszédet képvisel, főként az EPASZ területén, mert nagyon fontos a jó véleménycsere a partnereinkkel, és közös álláspontokat is tudunk így alakítani. Az is lényeges, hogy északon és délen a civil társadalom meghagatást nyerjen ezen fórumokon. Alapvetően úgy vélem, hogy az AKC és az EU közötti képviselők, képviselők közötti párbeszéd fontos nem csak a közös álláspontok kialakítása szempontjából, hanem a megértés szempontjából is. Például az arab tavasz kapcsán 2011-ben mindkét plenáris ülésen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Még akkor is, hogyha az álláspontjaink között, tehát az EU, illetve az LKC álláspontjai között óriási különbségek vannak, az üléseken a párbeszéd formális és informális formában rendkívül fontos, és számomra ezért nagyon fontos az, hogy, ha, hogy az AKC képviselők is demokratikus módszerek mentén dolgozzanak a közös parlamenti közgyűlésben, és így együtt a nem demokratikus eseteket, a jogállamiság megsértését, az államcsényeket, az AKC országban közösen el tudjuk ítélni. Gondolom, hogy a demokratikus értékek nagyon fontosak európai szempontból is. Néhány fontos témát szeretnék megemlíteni az elmúlt évekből. A költségvetési támogatásról beszéltünk, vízszennyezésről a fejlődő országokban, az elefántcsontparti problémák, étleküzdése, a segélyezés hatékonysága, az adósságok is fontos témát jelentettek, fogyatékossággal élő emberekkel szembeni bánásmód a fejlődő országokban, Afrika szarvának problémája és a szomáliai helyzet, illetve az eritriai eh, emberjogi helyzet. Merci. Köszönöm. A bizottságnak adom meg a szót, Russza úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Mivel egy első eszmecseréről van szó, köszönöm Najzer úrnak, hogy Pibáx biztos úrról ilyen pozitívan nyilatkozott. Valóban Pibáx úr számára külön fontos és megtiszteltetés is, hogy részt vehet a Zákécsi EU közös parlamenti közgyűlésén, és ez egy nagyon fontos találkozó két demokratikus fórum között az EU és az AKC részéről. Ami a jelentéseket illeti, természetesen voltak tevékenységek, és valószínű, hogy mint ahogy a múltban is lesz egy külön rész, amely a jövőbeni fejlődésekkel fog foglalkozni. És azt gondolom, hogy ezen aspektusok kapcsán kellene talán a parlament fellépítését is hangsúlyozni ami a módszertant illeti ezzel kapcsolatban elég sok innovatív ötlet felmerült. Úgy gondolom, hogy a parlamenti közgyűlés szempontjából az lenne a legfontosabb, hogyha megnéznénk, hogy mik a közös kihívások. Tehát politikai, a politikai dimenzió felé kell elindulnunk, és a diversifikáció is nagyon fontos, valamint az, hogy beazonosítsuk a közös megoldásokat olyan problémákra, amelyek globális szintűek akár, és nem feltétlen csak az AKC vagy az EU számára felmerülő problémák. Úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás is ide tartozhat, vagy a nagy nemzetközi konferenciák jövőre fogjuk a köztes felülvizsgálatát elvégezni a millenáris fejlesztési celloknak, és az ENSZ szintjén a 2015 utáni időszakban foglalkoznak ezen kérdésekkel. És úgy gondolom, hogy foglalkoznunk kellene ismét, ahogy már a múltban is készült, készült egy AKC jelentés a Lisszaboni keretek között. Talán eljött az idő, hogy most meggond, átgondoljuk azt, hogy az EU az AKC-n belül ö, hogyan tud fellépni. Az AKC dinamikája mindig úgymond brüsszeli dimenziót öltött, és soha nem lépett ezen túl. De mi a kapcsolat az AKC és a 77-ek csoportja között? Hogyan tudják az akc a nemzetközi tárgyalásokat befolyásolni? Ez az eddigi séma túlságosan a kotonói megállapodás kezelésére korlátozódik, és az ezzel kapcsolatos problémákra. Ehhez képest egy globálisabb, stratégiai jellegű fellépésre lenne szükség. Úgy gondolom, hogy a bizottság így tud hozzájárulni ehhez a vitához. 2011-ben rendkívül fontos határozatok születtek, és a jövőképet pontosabban ki kellene dolgozni. Ez is az egyik okkal lehet annak, hogy miért próbáljuk a parlamenti képviselők figyelmét felhívni ezen kapcsolatokra, és hogy jobban részt is vegyenek az ülésen. Erre elnök asszony is, és az AKC, AKC képviselő is felhívták a figyelmet. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Más nem kért szót, tehát ismét Najzer úrnak adom meg a szót. Nem, rendben. Akkor ezt az első eszmecserét lezárhatjuk. A módosítókat szeptember 5-én délig lehet benyújtani. 18-án lesz a szavazás. Euh, notre proche, le prochain point à l'ordre du jour. A következő napirendi pontunk eszmecsere a ciprusi külügyminiszterrel, Erato Kozaku Markulis asszonynal, 5 órakor. Tehát egy kicsit most uh, még van időnk, és ezért 10 percig felfüggesztem az ülést. Nous allons recommencer si vous voulez bien euh, prendre place. Donc, nous avons euh, à présent le plaisir d'accueillir euh, Madame. Nagy örömünkre szolgál, hogy Kozákú Márkulis asszonyt fogadhatjuk köreinkben, ciprusi külügyminiszterünk külügyminiszterről van szó, aki bemutatja nekünk a ciprusi elnökség prioritásait a humanitárius segítségnyújtás területén. Először is szeretnénk megköszönni önnek, asszonyom, hogy rendelkezésünkre áll. Már most előre örülünk annak a kiváló együttműködésnek, amely az elmúlt hetekben, hónapokban kialakult az Európai Parlament és a ciprusi elnökség között, és amely teljesen megfelel a jogalkotási és intézmény közi kereteknek a Lisszaboni alapszerződés alapján. A humanitárius segítségnyújtás területén rendkívül konkrét kihívások vannak, amelyeket a következő hónapokban kell megoldani. Ide tartozik az újra tárgyalt élelmezési konvenció, és a jogi keret az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtó Hattest kapcsán, és az EU polgári védelmével kapcsolatos kereteket is rendezni kell. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk az, önök, az ön véleményét a szíriai helyzettel kapcsolatban. Ez az önök országához nagyon közel lévő ország. Kiemelném, hogy az eszmecserénk csak a humanitárius segítségnyújtásra korlátozódik a soros ciprusi elnökség keretein belül. Az egyéb kérdések, amelyek általában a fejlesztés együttműködésre vonatkoznak, vagy a strukturális párbeszéd kereteimben Pibák lehet majd ezeket feltenni, vagy az éves találkozónk során Eston asszonyjal, aki az európai külügyek és biztonsági politika képviselője és a bizottság alelnöke. Miniszterasszony, megadom a szót önnek 20 percre. solo. Okay. Madame la Présidente, honorable members uh, of the committee, Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uram, uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra az, hogy lehetőség nyílik arra, hogy beszélhessek az önök kiváló szabadsága előtt, és hogy eszmecserét folytathassak a nagyon fontos uh, humanitárius segítségnyújtási dossziéről. Az Európai Unió intézményei és tagállamai globális vezető szerepet töltenek be a fejlesztés együttműködés, illetve a humanitárius segítségnyújtás területén, hiszen az Európai Unió a legnagyobb segélydonora a világnak. Ciprus új EU tagállam, és viszonylag kismértékben vállal donor szerepet, de mivel sok segélyt kaptunk a nem igazán messzi múltban, tudjuk, hogy mennyire fontos a humanitárius és fejlesztési segítségnyújtás. Ciprus akkor vállalja magára az elnökséget, amikor a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási költségvetései a tagállamoknak nagy nyomás alá kerülnek a gazdasági válság miatt. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak továbbra is fenn kell tartania és erősítenie kell globális vezető szerepét akkor, amikor megpróbál megbirkózni a számos humanitárius kihívással. A Dán elnökség után ellenséget vállalni kihívást Ciprus számára. Szeretnék személyesen gratulálni Dán kollégáinknak a kitűnő munkáért, amit sikerült elérniük a Dán elnökség során. Beleértve ebbe a fejlesztés, együttműködés, illetve a humanitárius segítségnyújtás területét is. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy folytathassuk a nagyon fontos munkánkat ezen a területen. Azzal kezdeném, hogy felvázolom a ciprusi elnökség munkaprogramját a humanitárius segítségnyújtás területén. Ezután szeretnék koncentrálni két visszatérő humanitárius kihívásra Afrikában, ezek olyan kihívások, amelyekre az Európai Uniónak mindenképpen választ kell adnia, ez a Sahel, illetve az Afrika szarván tapasztalható problémák. A ciprusi elnökség ebben a kontextusban a következő projektekkel kíván foglalkozni a humanitárius program tekintetében. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segényújtó Hattest szeretném hangsúlyozni Georgiával, biztos asszony értékelések, melyben azt mondta, hogy az Európai Önkéntes Humanitárius Segélynyújtó hatást tovább mutat a humanitárius segítségnyújtáson. Ez egyértelműen kifejezi azt, hogy az EU elkötelezett egyik legfontosabb alapvető értékünk a szolidaritás mellett. A szolidaritás véleményünk szerint az Európai Unió egyik alapvető értéke, de ez egyike azoknak a prioritásoknak, amit a ciprusi elnökség szeretne mindenképpen előtérben látni. Hiszünk abban, hogy ezen nagy kihívást jelentő időszakban, amikor a katasztrófák és a konfliktusok egyre inkább sokasodnak, az európai, volantá, az európai önkéntes volontárius segélyező hadtest megfelelő fórumot fog képezni ahhoz, hogy a fiatal európaiak szolidaritást mutathassanak a világ minden táján szükséget szenvedő emberekkel szemben. Ahogy önök is tudják, az Európai Önkéntes Humanitárius Segélynyújtó hadtestek kapcsolatos munka jó úton halad. Az Európai Parlament ezen projekt kapcsán fontos szerepet kaphat. A ciprusi elnökség számít az önök támogatására abban, hogy sikeresen tudjuk majd előrevinni ezen hatást, létrehozását az ősz elején. Ahogy Georgieva biztos asszony is elmondta, az Európai Unió hajtóereje volt a 99-es élelmiszersegélyezési egyezmény megújításának. A célunk az az, hogy sokkal inkább szükség alapúvá tegyük ezt a élelmiszersegélyezést, mégpedig új eszközök által, készpénzzel és utalványokkal. Az új egyezmény a legsérülékenyebb rétegeket kívánja a leghatékonyabban támogatni. A közös célunk az EU tagállamok, illetve intézmények részéről az az, hogy lehető leghamarabb lehessen ratifikálni az új egyezményt, amely erős jelzést fog küldeni a nemzetközi közösség irányába és, az, és a partnereik irányába arról, hogy mi továbbra is elkötelezettek vagyunk az élelmiszerbiztonság irányába. A ciprusi elnökség szorosan együtt kíván működni önökkel, hogy elérjük ezt a közös célunkat. Néhány szót arról, hogy hogyan kívánjuk végrehajtani az humanitáris segítséggel kapcsolatos európai konszenzust és annak akciótervét. Mindennek a középtávú értékelése már zajlik, és ezt nyomon követjük. Ebben a kontextusban az önök szakbizottságának tagja Stifler asszony saját kezdeményező jelentése, eh, amit eh, az Európai Parlament 2011. januárjában fogadott el, az nagyon hasznos volt. A Dán elnökség folytatta a középtávú, illetve a félidős áttekintés végrehajtását, illetve az akcióterv végrehajtását, amely a tanács elmúlt májusi következtetésein alapul. A ciprusi elnökség továbbra is folytatni kívánja azt a jó munkát, amit a lengyel, illetve a Dán trió partnereink már elvégeztek. Segélyezés, rehabilitáció és fejlesztés. Az Európai Unió megpróbálja enyhíteni a milliók szenvedést, főként a gyerekek szenvedését, amit az alultápláltság és az éhezés eredményez. Georgia biztos asszony helyén valóan jegyezte azt meg, hogy a humanitárius segítségnyújtás olyan, mint egy kötés egy mély Ez megkönnyebbülést hozhat, viszont nem gyógyítja meg magát a betegséget. Hogy meg lehessen előzni a további éjségeket, illetve hogy egyfajta rugalmasságot, ellenállást lehessen képíteni a helyi közösségekben, arra van szükség, hogy hogy jobban együtt lehessen működni a humanitárius segítségnyújtás kapcsán. Ahhoz, hogy elesni lehessen az államok ellenálló képességét, arra van szükség, hogy megfelelően lépjünk fel, Hogyha a fejlesztést, illetve a rehabilitációt össze lehet sen kötni, azzal nagy mértékben csökkenteni lehet a sürgősségi segítségnyújtás iránti igényt is. Az Európai Uniója, amely összeköti a sürgős felépést, a rehabilitációt és a fejlesztést megfelelően van létrehozva, és a Georgieva biztos, illetve Pibax biztos, biztosok részvétele is további eredményekre vezethet. A, az, hogy átvettük a elnökséget az előttünk lévő elnökségek után, mi is tovább kívánjuk erősíteni ezeket a kapcsolatokat a humanitárius, illetve fejlesztés nyújtás területén, hogy meg lehessen előzni a további kompetensokat. További humanitárius sürgős esetek. Szeretnék rátérni a két legsúlyosabb humanitárius szükséghelyzetre. Ezek Szahelben, illetve Afrika szarvánál jelentkeznek. Ezek a humanitárius válságok rámutatnak arra, hogy mennyire szükség van arra, hogy megfelelően szembenézzünk a strukturális problémákkal, például az élelmiszerhiány, Először Szahelről szeretnék beszélni. Hogy mindannyian tudják, számos tényező beleértve a súlyos esőzéseket, a rossz terményeket, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre inkább nőtt az élelmiszer hiány a Szahel területén. Szeretnék gratulálni Georgi Pivász biztosoknak, amiért intézkedést tettek annak érdekében, hogy egy magas szintű találkozót hozzanak létre a szeheli éjségválsága kapcsolatban itt Brüsszelben néhány héttel azelőtt, mielőtt még az élelmiszerhiány tetőzött volna, és melynek során így 18 millió ember került az éhhalál szélére. Ösztönző volt látni azt, hogy ilyen nagy mértékben voltak jelen a szaheli országokból, az Európai Parlament, illetve a nemzetközi közösség részéről is. Az Európai Unió vezető szerepet tölt be a monetárius és fejlesztés segítségtársban globális szinten. Megpróbálunk szembenézni a súlyos eh, élelmiszerválsággal a Sahel területén. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság növelte a humanitárius segítségnyújtást 40 millió euróval a száheli terület számára, és így már ebben az évben 337 millió eurót szánnak az élelmiszerválságra. Georgiával és Bibax biztosok hangsúlyozták azt, hogy nagyon fontos, hogy szembenézzünk a krónikus élelmiszerhiány igazi okaival a szaháli területen, és hogy sikerüljen képíteni és megerősíteni ezen országok ellenálló képességét, hogy jobban meg lehessen előzni, és jobban fel lehessen készülni ezekre a válságokra, és hogy ne csak reagálni kelljen ezekre aktív részvételével a szerepvállalóknak remélhetőleg sikeresen tudjuk végrehajtani majd az agri partnerségi megállapodást, amit az Európai Unió nyitott el. Az ellenálló képesség, illetve a segítségnyújtás, a rehabilitáció, illetve a fejlesztés összekapcsolása fontos szerepet tölt a humanitárius segítségnyújtási dossziénkban a ciprusi elnökség kapcsán. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket előre vigyük ahogy már korábban is elhangzott, nem csak, hogy Elkötelezettek vagyunk annak irányába, hogy a szahelieket segítsük a jelenlegi krízis során, de szeretnénk segíteni számukra abban is, hogy a hasonló szükséghelyzeteket el lehessen kerülni a jövőben, úgy, hogy megszakítjuk a krónikus élelmiszerválságok körét. Ennek érdekében meg kell vizsgálnunk a szinergiákat, a humanitárius eh, segítségnyújtása, válságkezelés, illetve a fejlesztés között. Most pedig a eh, Sern észak Afrika szarva kezdeményezés. Mindannyian tudjuk, hogy milyen súlyos humanitárius és biztonsági válság van itt, és ez szinte már állandósult az Afrika szarvan elévő országokban. Továbbra is növelnünk kell erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy meg tudjuk szakítani ezen krízisek ördögi körét, és hogy erősíteni lehessen az országok elálló képességét azért, hogy jobban szembe tudjanak nézni a jövőbeli gondokkal. Az Európai Unió nemrégiben 250 millió eurót különített el arra, hogy javítsa az élelmiszerbiztonságot, illetve a katasztrófákkal szembeni fellépést Afrika szarvánál. A SER kezdeményezésünk, ami nem más, mint Afrika szarvának elálló képességek növelése, továbbra is segíteni fogja majd a helyi közösségeket, annak érdekében, hogy gyorsabban újjáépülhessenek a természeti katasztrófákból. Ezen kívül az, az élelmezés, a vízkezelés területén is programokat valósítunk meg. A SER kezdeményezés elnyitása nagyon fontos lépést jelent a jó irányba, és már most is tapasztalhatjuk ennek hatásait. A ciklusi elnökség további intézkedéseket fog tenni annak érdekében, hogy az ellenálló képességet növelni lehessen, főként a szárazságtól sújtott területeken. Ezen rövid prezentációmban a ciprusi elnökség munkájáról szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy lesz egy olyan esemény is, amelynek során az ősz folyamán a civil társadalmat, illetve a politikai döntéshozókat kívánjuk egyesíteni, hogy a 2015 utáni programokról lehessen beszélni, illetve hogy beszélni lehessen az élelmiszer hiányjal való megküzdésről is. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy mindent meg, meg fogunk tenni annak érdekében, hogy folytassuk azt a kitűnő munkát, amit már elértek az ellenségi trió korábbi tagjai, Lengyelország és Dánia. Továbbra is szeretnénk szorosan működni az Európai Parlamenttel, illetve a Felettesi Szakbizottsággal, főként abban, hogy sikerüljön közösen előrevinni az EU globalitárius humanitárius programjait. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm a figyelmüket, köszönöm a képviselőknek is. Merci, Madame la Ministre. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Gay Mitchellnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter asszony, és üdvözlöm Önt először is hadd mondjam el, hogy öröm látni Önt itt ilyen korán már az elnökség kezdetén nagyra értékeljük jelenlétét. Feltűnődöm azon, hogy válaszul e, tudna egy kicsit többet mondani a ciprusi novemberi szimpóziumról, mert nem igazán értettem, hogy miről is lesz majd szó novemberben. Prioritásokat kell tudnunk felállítani, ezen ciklus ideje alatt és a következő parlamenti ciklus elejére vonatkozólag is megállapodás van a prioritások soráról itt a grémiumunkban, de ha túl sok prioritásunk van, akkor a sok prioritás között elvésznek a prioritások, ezért úgynevezett szuperprioritásokra van szükségünk. Ezen prioritális listák tetején a politikai koherenciája a fejlesztésnek szerepele. A koherencia az euróban, az Európai Unióban, a koordináció tagállamok között a kockázatcsökkentés és a katasztrófa megelőzés. Haitira utalt e ön, több százezer ember hal meg egy ilyen katasztrófa során, éves katasztrófák miatt. Ezeket meg lehetne előzni. De a probléma az, hogy mi mindig az esemény után próbálunk meg eh, a seben egy kicsit könnyíteni azzal, hogy rányomunk egy kis eh, sebtapaszt. De akkor már több ezren, százezren is meghaltak politikai koherencia és kockázatcsökkentés prioritást képeznek-e a soros elnökség listáján, a bizottsággal, a tagállamokkal. Ha így van, akkor lehet, hogy célra vezető ez. A kis és középvállalatok tulajdonjog, gyermekek jogai ilyen prioritásokat szeretnék előre vitelre ajánlani a soros elnökségnek. A soros elnökségi székből valóban előre lehet vinni ezen kérdéseket. Azt szeretném megkérdezni öntől, miniszterasszony, hogy pontosan mi történik majd novemberben Cipruson. Lehet-e majd ilyen témákat és a napirendjére tűzni ezen szimpóziumnak, hogy kicsit jobban kikristályosodva lássuk a különböző prioritásokat? Görenc úr. Köszönöm, elnök asszony. Gimicsel alapvető kérdéseket már feltette, jó magam két megjegyzése korlátoznám magam. Köszönöm a ciprusi képviselőasszonynak a soros elnökség részéről a jelenlétet, köszönöm neki, hogy a szakbizottságunkhoz intézett beszédet. Sok sikert kívánok, ez egy komoly kihívás, ehhez sikert kívánok, és a szakbizottságunk teljes támogatását élvezheti. Az előadása alatt kiváló talentummal vezette föl azon kihívásokat, amelyeket ön is elmondott, de jó lett volna, ha egy kicsit a sürgősségi támogatáson és a humanitáros segélynyújtáson túl további prioritásokra is fejlesztési szinten rámutatott volna. Ha ezen résszel is kívánna foglalkozni, akkor igen, kíváncsi fülekre találna nálunk. Berman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fontos, hogy Georgieva és Píbák biztosok a Szaheli konferenciát Brüsszelben megszervezték, és annak előnye az, hogy az élelmiszer biztonság hiányára és más aspektusokra is közösen rámutatott. És hogy az újabb ilyen válságot a donoroknak, hála UNDP, az UNICEF és a Szaheli partnereknek hála is megkívánja előzni. Még hogyha 340 millió eurót kívánnak is allokálni a szaheli térségnek, de várhatóan alultápláltság miatt 300 ezer gyermek hal majd meg idén a Sahelben, és ezen döntő fellépések a katasztrófákat nem voltak képesek megelőzni. De igen, jó volt mégis, és döntő ezen fellépés a biztosok részéről. Öntől azt szeretném megkérdezni, az elnökséget kérdezem meg, és köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk magam is. Van egy probléma azzal, hogy van a fejlesztési politikák egyrészt, másrészt pedig a humanitáriás fellépés, és konkrét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 eljuttatásával, amikor sürgősségi helyzetben vannak országok, akkor eljárásokon keresztül kell hozzájutniuk az ilyen fejlesztési, az ilyen sürgős segítségnyújtási pénzekhez, viszont a fejlesztési eszköztárban nincs ilyen gyors allokációra lehetőség, és úgy tűnik, hogy ezt a problémát még nem tudtuk feloldani. Hogyha az összefüggést vizsgáljuk a segélyezés, a kármentés és a fejlesztés között, és azok pontokat kívánjuk összekapcsolni, mint prioritás elnökség részéről, akkor azt kérdezném meg, hogy az, mm, pontosan az a folyamat, amelyen keresztül az összefüggést próbáljuk a segélyezés, a kármentés és a fejlesztés között megvalósítani, akkor a gyors folyósítással hogyan lehetne ezt elősegíteni. Tehát, hogy ez a fajta összefüggés valóságá váljon. Másik kérdésem. Magáról a lakosság, katasztrófa sújtotta lakosság ellenállásának növelése. Az ellenállás növelése onnan indul ki, hogy tiszteletben tartjuk a helyi lakosságot. Hogyha Etiópiában a központi kormány nem tartja tiszteletben a dél-etiópiai pásztorokat, akkor Dél-Etiópiában nincs lehetőség, pedig az élelmiszer előállításban a dél-etiópiai gazdák óriási szerepet játszanak politikai fellépésre van szükség a fővárosokban, nem csak Etiópiában, hanem Nairobiban is. A politikai fellépéssel lehet csak biztosítani, hogy a helyi lakosság megfelelően tiszteletben tartva van, és a, a kultúrájukat, az életmódjukat valóban megtarthatják. De úgymond a városi lakosság arrogáns felfogásából nem indulhatunk ki, mely szerint a városlakók úgy gondolják, hogy a vidéki pásztorok még középkori életmódot élnek, és a technokrata hozzáállás csak az igazi nem. Arany középutat kell itt is megtalálnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most magamnak szeretném megadni a szót, mondja az elnök asszony. Feljegyeztem, hogy ön milyen nagy érdeklődéssel követi a humanitárius segítségnyújtást és az ezzel kapcsolatos prioritásokat. Felhívnám a figyelmét arra a tényre, hogy a költségvetési tervezetben 2013-ra, valamint a több éves keretben a következő időszakra vonatkozóan a humanitárius segítségnyújtás költségvetése csökken, egyebek között a Palesztinával fogla, Palesztinára vonatkozó keretet komolyan csökkentették a tanács javaslatára, a parlament próbál ezen változtatni, a fejlesztési szakbizottság próbálja ezt a költségvetési keretet ismét módosítani, de felhívnám a figyelmét arra, hogy mennyire prioritás a humanitárius segítségnyújtás és az ezzel kapcsolatos szükségletek egyre nőnek, hiszen egyre több a válsághelyzet, és ezért nem lehetséges az, hogy mi ezen költségvetési kereten csökkentsünk. Teukárosz asszonynak adom meg most a szót. Most pedig köszönöm elnök asszony, én szeretném üdvözölni a ciprusi külügyminiszter asszonyt. Egyetemre is együtt jártunk, úgyhogy nagyon régóta ismerem, és közösen küzdöttünk a demokráciáért. Közösen küzdöttünk Görögországban a demokráciáért, egy olyan időszakban, amikor rendkívül nehéz volt a helyzet, és nehéz volt elmondani a saját véleményünket. Miniszterasszony nagyon szerény volt, amikor ezen kérdéseket bemutatta, de azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos fellépés az országunkban, amelyről jó lenne beszélni, mert a kollégák szeretném, hogyha tudnának róla. Ciprus az egyedüli olyan ország az új tagállamok közül, amelynek a GDP-je hozzájárul a fejlesztési támogatáshoz. Annak ellenére, hogy Ciprus milyen nehéz helyzetben van, annak ellenére, hogy területének egy harmadát megszállták, és a lakosságának az egyharmada menekült táborokban és menekülti státusszal él. Ennek ellenére mi vagyunk az egyedüli olyan új tagállam, amely humanitárius segítséget nyújtott, élemezési segélyt, fejlesztési segélyt, és így segítünk a rászorulóknak az elsivatagos, elsiva, tagosodás kapcsán, az éghajlatváltozás kapcsán geológusokat küldünk el olyan országokba, ahol erre szükség van, és ösztöndíjakat adunk fiataloknak, hogy ápolói képzettséget kaphassanak. vagy valamilyen szakmát tanulhassanak. Tehát rendkívül fontos, amit mi teszünk és szeretném elmondani, hogy a libanoni humanitárius válság kapcsán szintén próbáltunk segíteni, amikor láttuk, hogy 2006-ban milyen problémák voltak Libanonban. Egyetértek a miniszterasszonynal, ami a következő 2013-2020-as időszakot illeti, kevesebb lesz a rendelkezésre álló keret, de elnök asszony, az a fontos, hogy ezt hatékonyan, megfelelően tudjuk kezelni, azért, hogy ugyanolyan eredményeket tudjunk ebből elérni. El kell kerülni a túlköltekezést, a csalásokat, a visszaéléseket, a különböző helyi hatóságok és kormányok, hogyha korruptan járnak el, ez elképzelhető, és ezt el kell kerülnünk. Arra kell odafigyelni, hogy mindent koordináltan végezzünk, és a kormány szintű és a civil szervezetek képviselői együtt kell, hogy fellépjenek azért, hogy ezt elkerülhessük, ezért tehát be kell vonni a civil társadalmat is. Miniszterasszony felé két kérdésem lenne. Először is szeretném tudni, hogy támogatjuk-e majd az erőfeszítéseket a humanitárius task force kapcsán. Ez egy egészen más, mint az önkéntes hantest, amelyet Georgieva biztos asszony támogat. Úgy gondolom, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy 24 órán belül fel tudjunk lépni, hogyha egy természeti vagy bármilyen katasztrófa bekövetkezik. Ehhez két-három központra lenne szükség Európában. Nem lehetséges az, hogy Európából egyből elinduljunk a világ másik végére 24 órán belül, de azért nagyon gyorsan kell tudni fellépni. Minden országnak hozzá kell járulnia a saját lehetőségei szerint ehhez. Majd pedig miniszterasszony azt javasolta, hogy a ciprusi többletek miatt, vagy a gázexport miatt, vagy más bevételből a fejlődő országok támogatására szolgálhasson. Ez valóban így van? Stifel asszony. Köszönöm, elnök asszony. Miniszterasszony, először is elnézést kérnék, hogy ilyen későn értem csak ide. Szavazás volt, és egy órával túlhúztuk a szavazást, úgyhogy sajnos nem tudtam másként tenni. Remélem majd beszámolnak arról, hogy mi hangzott el eddig. Egy kérdésem lenne, ami az önkéntes hadtestet illeti. Ha jól tudom, elég komoly fenntartások vannak a tanács szintjén ezzel kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy mi az ön szándéka ezzel kapcsolatban, hogyan kívánja ezt a kérdést kezelni, mi a véleménye erről. És ahogy azt Teokarosz asszony is mondta, valóban én is üdvözölném Ciprus fellépését. Remélem, hogy az önök elnöksége segít majd abban, hogy példát statuáljunk többi országoknál, ahol többet tehetnének ebben az ügyben. Tehát az önkéntes hadtest a polgári védelem szintjén szeretném az önvéleményét megismerni. Elnök, Najzer úrnak adom meg a szót. Frau, Tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen a beszámolóját. Jó magam is meg vagyok arról győződve, hogy Ciprus jó szerepet játszhat a humanitári segítségnyújtás területén. Az az előnyük, hogy nagyon közel vannak a közel-keleti konfliktusos területekhez, és rendelkeznek a megfelelő érzékenységgel is, hiszen Ciprusig is érezhetik ezeket a konfliktusokat. Az elnök asszony Palesztina kérdését és az ottani humanitárius helyzetet is felvetette, főként a gázai övezetben, amely Ciprussal szemben van, és ott a humanitárius helyzet egyre rosszabb évről évre. Ez egy olyan terület, amely alig tudta táplálni magát, és most már pedig teljes mértékben függ az ENSZ élelmiszerszállítmányaitól. Úgy gondolom, hogy itt lehetőség nyílhat arra a ciprusi elnökség alatt, hogy, le, hogy Lady Ashtonnal, illetve a közelkeleti kvartettel együtt valamit el lehessen indítani a érdekében, hogy a gázai övezeti helyzet javuljon. Ma la parole à Madame Papadopoulou. Papadopoulou asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam is. Üdvözlöm külügyminiszter asszonyt. Nehéz a mai nap, mert nagyon sokat kellett szavaznunk, elnézést kérek, hogy az előadása elejéről így lemaradtam. Két kérdésre szeretnék összpontosítani. Nőjogi szakbizottságban egy véleményt tárgyaltunk meg, amely a fejlesztési bizottság tollából származott, és igen jelentős a gyermekhalálozás, valamint az anyák elhalálozása, és a humanitárius problémák között a nők és a gyermekek, akik leginkább megszenvedik a e helyzetet, és tudjuk, hogy tenni kell valamit a védelmükben. Olyan segélyre, olyan sürgős segítségre van szükségük, amelyen megelőzhető az anyák és a gyermekek elhalálozása. A fejlődő országokban számos nőnek alapinformációkhoz sincs egészségügyi hozzáférése. Sokszor az emberi jogokat sárba tiporják, erőltetett, erő, ráerőszakolnak nőkre, fiatal lányokra, házasságokat, nemi szerveiket megcsonkítják, és a gyermeknemzéssel kapcsolatos információkhoz sem jutnak hozzá a nők, és jogaikat sértik ezzel. Azt kérte a szakbizottságunk, hogy az Európai Bizottság a napirendjére tűzze annak is prioritást képező pontjaként azt, hogy véget vessen végre ezen országokban a büntetlenségnek, a, a nők elleni erőszak szerzőin ellen lépjen föl. Minden jogot ki kell teljesíteni. Azt szeretném tudni, hogy a ciprusi elnökség idején van-e arra lehetőség, hogy a, további tagá- hogy a többi tagállamra is nyomást lehessen gyakorolni annak érdekében, hogy a fejlesztési segítségnyújtás egyik prioritást képező témája legyen az erőszakos cselekmények elkövetőinek ö, ö, büntetlensége elleni fellépés. Ciprus, az Európai Unió geopolitikai szempontból legdélibb pontján található, így hagyományosan már a támogatás, a humanitárius segítségnyújtás Ciprus történetében jelen van, és amikor lekicsinylően beszélnek Ciprusról, a ciprusi soros elnökségről, miszerint ország a soros elnök, és megszállás alatti országról van szó, én bizony felháborodva mondom azt, hogy igenis van mit tőlünk tanulni más tagállamoknak a humanitárius segítségnyújtás terén. El, megkérdezem azt is, hogy lehetne Cipruson egy olyan európai ügynökséget létrehozni, amely profitálna abból, hogy a problémás déli országokhoz közel található Ciprus bármilyen támogatásról legyen is szó, szakértőket kellene kiküldeni Ciprus annak érdekében, hogy természetes és egyéb katasztrófák esetén a mm, határos országoknak segítséget tudjunk nyújtani. Köszönöm szépen. Most a miniszterasszonynak adom vissza a szót, hogy a kérdésekre, a szakbizottság kérdéseire megválaszoljon. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Először is Pár szót szólnék erről a nemzetközi konferenciáról, amelyet Nikoziában fogunk tartani november 23-án. Ennek címe orientált keret 2013 után. Ezt eh, egy eh, ciprusi NGO platform szervezi, amely a fejlesztéssel foglalkozik, és még pontosítanám azt is, hogy ez görög-ciprusi NGO platform, amely ezt a konferenciát szervezi. Az Európai Bizottság támogatásával, és a ciprusi külügyminisztérium égisze alatt. Egy globális kezdeményezés a cél az új fejlesztési keretben, az új millenáris fejlesztési célok fényében. A 2015 utáni kérdésekről beszélünk, és szeretnénk bevonni a vitába a milleniumi fejlesztési célok utáni menetrendet, és az elnökségi projektbe ezt a programot be szeretné vonni. Ciprus kapcsolatot fog felvenni a Nemzetközi Végrehajtó Bizottsággal, és nemzetközi konferenciát javasolt a 2015 utáni vita kapcsán 2012. decemberére. Ennek az a célja, hogy a nemzeti vitákat le lehessen zárni, és globális civil szervezeti álláspontot lehessen az MDG, tehát millenárius cél, fejlesztési célok utáni keretről kialakítani. Európát és az egész világról különböző térségeket szeretnénk bevonni, mind a civil társadalmat, mind pedig a döntéshozókat. Mivel Ciprus ezen európai fejlesztési napoknak nem lesz a vendéglátója, ez az esemény Szeretnénk, hogyha betölteni az űrt egy igen fontos, kiemelkedő fejlesztési célral kapcsolatban a ciprusi elnökség alatt Cipruson. Ezen kétnapos eseményben jelentéseket lehet megismerni, sikertörténeteket, és kiemelik magat a hatékony keret kialakításával kapcsolatban a szegénység felszámolása területén. Azért, hogy az Európai Fejlesztési Napokat itt Brüsszelben köthessük az eseményekhez és a ciprusi elnökség prioritásaihoz. Az egyik legfőbb tematikus terület az élelmiszerbiztonság lesz. Interaktív műhely munka fog folyni, így a különböző alternatívákat lehet felmérni, és ennek az eredménye a konkrét ajánlások megfogalmazása lesz a nemzetközi közösség felé ami a szakpolitikák koherenciát illeti a fejlődés területén. Mitchell úr, teljesen egyetértek, rendkívül fontos kérdésről van szó. Az együttműködés a tagállamok között és ezen kérdések felvetése a bizottsággal szintén nagyon fontos, és az első adandó alkalommal beszélni fogok ezen kérdésekről Pibax biztos úrral. Már előzetes tárgyalásokat folytattam vele, mikor nemrég Cipruson járt, de ezeket folytatni fogom. Lehetőségünk volt arra, hogy erről a kérdésről már korábban is beszéljünk, és biztosíthatom önt arról, hogy folytatom a bizottsággal a tárgyalást ezen rendkívül fontos kérdésben. Nagyon fontos, hogy ne csak humanitárius segítségnyújtást adjunk, hanem segítsünk ezen országokban a társadalmaknak abban, hogy a megfelelő infrastruktúrát ki tudják építeni azért, hogy elkerüljék, vagy legalábbis minimalizálhassák a károkat, és ezen katasztrófák következményeit. Köszönöm Görenc úr támogatását, a ciprusi elnökség felé. Szükségünk van az önök támogatására, és nagyra értékelem ezt. Ami a száheli konferenciát illeti. Azt gondolom, hogy túl korai most értékelni ezt. Mi teljes mértékben támogatjuk ezt a kezdeményezést, és biztosítani fogjuk az elnökségünk alatt, hogy amiről megállapodtak Brüsszelben, a magas szintű konferencián, azt valóban végre is hajtják. Az a tény, hogy továbbra is emberi életeket veszítünk el, hogy gyermekek halnak bele az alultápláltságba, és sok egyéb következménye van a szegénységnek és az alultápláltságnak, és az éhezésnek a világ sok részén. Ez nem fog minket eltántorítani attól a célunktól, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket folytassuk. Ami pedig a költségvetés csökkentését illeti, teljesen egyetértek abban, hogy hogyha erre szükség van, akkor megfelelő időben elérhetőek lesznek az eszközök a folyosítások kapcsán. A tanácssal tehát folytatom majd a tárgyalásokat, az egyeztetéseket, és biztosíthatom önöket, hogy az elnökség beszélni fog a biztosokkal, a partnerekkel az Európai Unióban azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy ha a folyosításokkal kapcsolatban bármilyen probléma van, hogyha a fejlesztési projektekre olyan nagyon is fontos eszközök valóban rendelkezésre, gyorsan rendelkezésre állhassanak. Ami az ellenálló képességet illeti, teljesen egyetértek, hogy a céljaink kidolgozásában és nyomon követésében az egyes fejlődő országokban, az egész világon fontos az, hogy mindig tiszteletben tartsuk a helyi lakosságot, a helyi szokásokat. És azt, hogy ők hogyan élnek nap mint nap. Ez egy olyan kérdés, amelyet legalábbis Cipruson mindig teljesen tiszteletben tartunk. És a legfőbb adományozó országokat meg kell győzni arról, hogy ezt a tényt, a helyi közösségeket és helyi szokásokat mindig tiszteletben kell tartanunk. Elnök asszony, ami a költségvetés kérdését illeti, a költségvetés bármilyen csökkentése a humanitárius segítségnyújtás területén elfogadhatatlan, különösen figyelembe véve azt, hogy milyen ö, súlyos humanitárius helyzetek alakultak ki a világ sok részén, különösen ö, azért, mert a konfliktusok eszkalálódnak, az éghajlatváltozás miatt a világ különböző részein. Biztos, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet nem szabad hagynunk. A több éves költségvetési keret tárgyalásában a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban biztosítani fogjuk azt, hogy a ciprusi elnökség alatt ezen a területen ne legyen csökkentés a költségvetési keretekben. Teokárus asszony Eleni. Nagyon köszönöm ezeket a baráti szavakat. Folytatjuk a küzdelmet. Ciprus kisország de nagy szerepet vállalhatunk nem csak helyi szinten, ahogy azt ön is tette mindig is, az egész világon, mindenhol, különösen az ön területén. Ön felvetette a humanitárius hadtest Task Force ötletét, én ezt nagyon jó ötletnek tartom. Személyesen meg fogom nézni, hogy lehetőség van-e arra, hogy erről tárgyaljunk. hogy ki tudjuk-e pontosabban dolgozni ezt a javaslatot. A kollégáimmal, az EU partnereimmel tárgyalni fogok erről, és az Európai Bizottsággal is. felmérjük, hogy ki tudjuk-e vitelezni ezt a konkrét ötletet. Ami a szénhidrátokat illeti, elnézést, a szénhidrogéneket illeti, meg kell néznünk, hogy ezen természetes földgáz források felfedezésének milyen konkrét hatásai lesznek Ciprusban, még ezt fel kell mérnünk, Ciprusban még ezt fel kell mérnünk. a ciprusi lakosság szükségeit kell a jövő nemzedékei számára biztosítani, de ezen bevételek egy részét humanitárius segítségnyújtásra és fejlesztésre fogjuk fordítani azon országokban, azon személyek számára, akik erre rászorulnak. A hozzájárulásunk tehát lehet, hogy jelentősen nőni fog ezen a területen, és nagy örömmel tesszük ezt, nagy örömmel ajánljuk fel ezen bevétel egy részét a humanitárius segítségnyújtása és a fejlesztése, de hát ehhez arra van szükség, hogy ezen új földgáz forrásokat valóban ki is tudjuk aknázni, hiszen ezeket csak most fedeztük fel. Ami az önkéntes hadtestet illeti, és ez ezzel kapcsolatos kérdés, mi szerint elég nagy a fenntartás. Most eljutottunk a végső szakaszba a szükséges jogalkotás elfogadásával kapcsolatban, és ezen hat test létrehozásával kapcsolatban. Természetesen a ciprusi elnökség minden magát, magunktól telhetőt megtesz arra, hogyha bármilyen fenntartás a tagállamoknál még van ezzel kapcsolatban, akkor ezeket leküzdjük, és mindenképpen végig akarjuk vinni ezt a rendkívül fontos új hadtest létrehozását. Regarding the uh, Middle East uh, and the Gaza Strip, uh... ami a Gáza vezetet illeti, jobban nem is tudnék önnel egyet érteni. Szükség van arra, hogy jobban figyeljünk az humanitárius helyzetre Palesztinában és az elfoglalt területeken, de főként a gázai övezetben. Természetesen Ciprus, pontosan amiatt, hogy hosszú távú kapcsolatot tartott fent ezekkel az országokkal, kész arra, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, ismerjük ezeket a kérdéseket, amik a szoros szomszédságunkban történnek. Együttműködünk a főképviselőasszonynal, és az a megtiszteltetés ért engem, hogy fogadhattam Eston asszonyt néhány nappal ezelőtt hosszas vitát folytattunk arról, hogy Ciprus hogyan segíthetne a főképviselő asszonynak, illetve a külügyi szolgálatnak abban, hogy különböző kezdeményezések szülessenek ezen hat hónapos időszak alatt. Az egyik terület, amely foglalkoztatott bennünket, az a palesztin területek helyzete, illetve Libanon helyzete volt. Megpróbálunk a lehető legtöbb segítséget megadni ebben a tekintetben. Papadopoulou asszony, amit ön említett, az rendkívül fontos véleményem szerint. Nem vagyok abban biztos, hogy ezek az elemek figyelembe lettek-e véve, ez idáig a fejlesztési segítségnyújtásunk során, de tényleg nagyon fontos ez, és rendkívül komoly ez, de ugyanakkor tragikus is mindaz, ami a nőkkel történik a világ számos részén. Főként az egészségük, de akár a nők eszemben erőszak területén is. Egyértelmű, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel többet kell foglalkoznunk. De mindenképpen e, intézkedésre van szükség, hogy támogathassuk ezeket a nőket. És ezt össze kell kötnünk e, a humanitárius segítségnyújtást, illetve a fejlesztési segítségnyújtást annak érdekében, hogy ezeken a területeken a nők helyzetét is javítani lehessen. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, tisztelt elnök asszony. Okay. Rendben van. I, I suggest you repeat. Azt javasolnám, hogy ismertelje meg a bókot Stifler asszonynak, hiszen ő az, aki talked about in the beginning. Yes. Other, yes. You said it was yes, yes, I made in my intervention a felszólalásomban megemlítettem azon kitűnő jelentését. Thank you. Tehát hadd köszönjem meg, tisztelt miniszterasszony, tisztelt Markulis asszony, hogy itt volt. Commission de Développement a fejlesztési szakbizottságra számíthat érzékenyen érint minket eh, az Afrika szarvában és a száheli régióban eh, folyó események alakulása, valamint az éhínség elleni küzdelem programja is. Valóban sok sikert kívánunk a soros elnökséghez, és reméljük, hogy újra találkozhatunk majd az elnökség hat hónapja alatt. Még egyszer köszönöm szépen.

témánk. Következő alkalommal szeptember 3-án találkozunk, aztán zárt körben a, ezt követően azonnal lesz még egy értekezletünk, de nagyon rövid lesz az. Szeptember 3-án tehát 15-től 18.30-ig találkozunk, aztán szeptember 17-én 15-től 18 óráig az, az ülésünket tehát lezárom.